Let me see my Greek. I don't have my Greek. Anyway, I'll find it No, now it's here. Uh, eh, ε, καλή, καλή σας μέρα. Καλημέρα, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε. Θα ξεκινήσουμε με τον... Ha készen vagyunk arra, hogy kezdjünk, akkor elkezdjük. Pulisz úrral kezdjük. Elnök asszony, kedves kollégák! Amiről beszélünk, az a magánprojekt, állam és magánprojektek környezeti hatásai címet viselő dokumentum. Nem fogom kezdeti álláspontomat itt most bemutatni, de a szöveg tartalma itt van önök előtt. Várom a módosításaikat, néhány szót arról, hogy elmondjam, hogy milyen fontos ez a téma. Először is az Európai Bíróság az eset tárgyalása során hangsúlyozta, milyen fontos, hogy a környezet kumulatív hatásait is felmérjük. A az irányelv szalámi szerű fel, sor, fel ö, darabolása miatt. Ez nagyon hasznos, hogy ezt a fajta megoldást, ezt a fajta verziót megvizsgáljuk. A második A környezeti tanács legutóbbi ülésén megtárgyalták ezt a problémát, és hangsúlyozták, hogy egyszerűsíteni kell az eljárást. Nem arról volt tehát szó, hogy javítani kell az eljárást, hanem hogy megváltoztatni. Mint mondtam, a környezeti tanács a közelmúltban megtárgyalta ezt a témát, amiről ma szó van, és hangsúlyozta, hogy egyszerűsíteni kell az eljárást, nem pedig javítani a hatástanulmány minőségét. A tagállamok elismerték azt, hogy az irányelvet hiányosságokkal nem tökéletesen hajtották végre. Attól tartok azonban, hogy az úgynevezett további rugalmasság az problémát jelent majd. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a bizottsági javaslat kapcsán azt kellene lássuk, hogy az irányelv célját kellene módosítani, csökkenteni a hatáját. Először is óriási eltérések vannak az irányelv végrehajtásában, ez az ok vannak, ugye a, a különböző országokban való rossz végrehajtás miatt nem létezik gyakorlatilag a, a lakosság bevonása, és a legtöbb ország különbözőképpen hajtotta végre az irányelvet, pedig sokkal szigorúbbnak kellene mindezt vennünk. Nem akarom az idejüket tovább rabolni, de azt azért elmondanám, hogy minden olyan kérdést meg kellene újra vizsgálni, amit eddig elmondtunk. Nagyon fontos kérdésről van szó, és a korábbi tájékoztatásban is már elmondtuk a véleményünket. Az elnök asszony kérdezi, megjegyzések, kére valaki szót? Az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Köszönöm szépen, köszönöm Hudis úr. Köszönöm, kiváló munkát végzett eddig is, és a mai összefoglalója is. Ha lehet, akkor eh, az Európai Parlament linga frankáját használnám. Köszönöm szépen Hontis úrnak a beszámolóját, aki jelezte, hogy az Európai Bíróság milyen ítéletet hozott a kumulatív hatásokról. A hármas mellékletben tárgyaljuk. Ezt nem csak egyéb projektekkel kapcsolatos kumulációkra utalunk, hanem egyéb tevékenységekre is. Tehát teljes mértékben figyelembe vesszük a projekt kumulatív hatását. Ez az egyik dolog. Ami a másik az állami részvételt illeti, nos az állami részvétel már teljes mértékben szerepel a javasolt irányelvben természetesen örülünk, örülnénk annak, hogyha bizonyos javításokra sor kerülne, ahogy Huntis úr is javasolta, ezt a következő szakaszban, a jogalkotási folyamat következő szakaszában veszük majd figyelembe. Szeretném azonban elmondani, hogy a tanácsnak eddig, a tanács eddig még nem nyitotta meg a, vizsgá, a vizsgálatokat a feltételekről, és szeretnénk, hogyha egyéb rendelkezések ügyekre vonatkozóan, ahogy Hundis úr is javasolja, nem nyitnánk meg a tárgyalást. Azokra, amelyek nem nincsenek benne a bizottság javaslatában, és amelyekről egyáltalán nem tárgyalt a tanács. Mert a tanács ragaszkodik a bizottság javaslatához. Ha így járunk el, akkor ha nem így járnánk el, akkor úgy gondolom, hogy Pandora szelencéjét nyitnánk fel azt a szerencét, amelyet ez a három ország talált fel. Úgyhogy a tanács egészen biztos, hogy olyan cikkeket is megnyit majd, amelyeket eddig még nem javasoltak áttekintésre, és ez a folyamatot nagyon meghosszabbítja. Ne felejtsük el, hogy a jelenlegi bizottság és parlament mandátumának vége felé tartunk, már most vannak késlekedések, már most várjuk Hunti jelentését, és úgy gondoljuk, hogy a jogalkotási folyamatot a lehető leghatékonyabbá kellene tennünk, hogy a két intézmény mandátumának vége előtt lezárhassuk. Hondiz úr javaslatait úgy gondolom el kellene fogni, hiszen fogadni különösen azokat, amelyek pozitív választ kaphatunk a következő szakaszban. Köszönöm szépen, eh, Geosztináro Kolela. Köszönöm, elnök asszony. Néhány megjegyzésem van. Üdvözlöm kedves kollégánk Huntis úr javaslatát, és nagyon örülök annak, hogy amiket ő javasol. Először is a harcozni kell annak a vállalatoknak a, a függetlenségért, amely a környezeti hatástanulmányt végzi, ez alapvető. Bár a bizottság nem volt elégedett ezzel, a, és bár a tanács egyáltalán nem örül ennek, úgy gondolom, hogy nekünk pontosan úgy kell, ezeket, meg, pontosan meg kell határoznunk azokat a feltételeket, amelyek keretében teljesen függetlenül járhatnak el a szakemberek. Ezért kérem, hogy a, az előadó tovább tisztázza ezeket a fogalmakat, hogy a munka eredménye az valóban független szakemberek munkájának eredményét sem a politikusok, sem a, a közigazgatási hatóságok ne kérdőjelezhessék meg. Így lehet a beruházó és a fenntartó vállalat közti illetve a hatástanulmányt végző vállalat közti kapcsolatot átvágni, mert ez még mindig egy kényes pont volt. második dolog, nagyon örülök az előadó javaslatának, amikor azt mondja, hogy korlátozza és szigorítja a projektnek az a szempontjait, amelyekre a hatástanulmányt el kell végezni. Amely, ezeket valóban fel kell pontosan sorolni, és a lehető legnagyobb mértékben korlátozni. Nem szabad a tagállamoknak túl nagy mozgásteret hagyni, de arra szükség van, hogy ha ezek a projektek a biztonsága védelemmel vannak kapcsolatban, akkor a közbevonása szükséges, hiszen a projekt érzékeny, és a közbevonását korlátozni kell. Sőt, meg kell gondolni, hogy akár ne, ne lehetne kor, ö, teljesen korlátozni. A határon átnyúló hatás eddig hiányzott, és fontos, hogy most a mi munkánk eredményeképpen a jövőben a hangsúlyt kap. A következő a köz részvétele. Alapvető, fotó, alapvető, hogy ez kötelező legyen, hogy biztosítható legyen, hogy a, a közvélemény, illetve a lakosságot nem csak úgy immelámmal, de hogy bevonják, részt vehessenek, legyen hangjuk és legyen súlya a hangjuknak, szavuknak. A viták a környezeti hatástanulmány elvégzése előtt kell, hogy sorra kerüljedek, mert ezt követően már nem lehet további megbeszéléseket eh, szervezni, csak így lehet a folyamat átláthatóságát biztosítani és csak így lehet elérni azt, hogy minden szükséges eszközzel hozzáférhető legyen az, e, az eredmény. Nem kell végtelen sorban üléseket tartani. Nem kell hetente a résztvevőket erre kényszeríteni. Szeretném azonban megkérni, hogy az árnyék előadókkal tárgyaljon az előadó, hogy ezeket a szempontokat tisztázhassuk, és akkor hozzá lehet szólni majd ezt követően a kiváló jelentéshez, de már most gratulálok az eredményhez, és kérem ne felejts, hogy teljes mértékben támogatjuk azt. Köszönöm szépen, Posztináró úr. Uh, we expect your final draft. A végleges tervezetet tehát várjuk a a módosítók hadály, határideje május 7-e. Eh, Hantion, eh, köszönöm szépen. Néhány szót hadd mondja kiegészítésképpen a legutolsó hozzászólásokra vonatkozóan, amit Posztinára utat. Igen, már én magam is várom a vitát, a módosítókat, hiszen ez tisztázza azt, amit el akarunk majd érni. Nagyon fontos, hogy a szakbizottság erős szöveget tudjon megfogalmazni, és ezzel erős üzenetet is küldjön a tárgyalási álláspontunkról. A bizottságot képviselő honvitársamnak pedig hadd mondjam el a következőket. Véleményünk egyéb kérdéseket is felvet, olyanokat, amelyek nincsenek benne az eredeti bizottsági javaslatban. Sőt, hát nincs a tanács előtt sem. a tanácsban vagy a bizottságban zajló tárgyalás, vita nem kötelezi semmire a parlamentet. Sőt, hát tulajdonképpen ki kellene, eh, tulajdonképpen fontos lenne éppen ezért, hogy egyre több elemet vegyünk fel a vitába. Az, hogy eh, ezzel Pandora szelencéjét nyitnánk fel, hát ez nem tudom, szerintem Pandora szelencéjében ott a remény is, Úgyhogy én remélem, hogy megszívleli a tanács a véleményünket. Köszönöm szépen, Honti úr. Egyetértek önnel valóban. Annyi kérdést vegyünk, vessünk fel, amennyit csak szeretnénk. Köszönjük az előadónak. Team concerning just a moment Uh, uh, a környezeti hatástanulmányon esetleges hibák vannak. Gikász úr. Köszönöm szépen. Másodszorra vagyok itt. Emlékszünk önre, mondja az elnök asszony. Válasz? Nos, fontos lenne, hogyha most az Eramatico esetet és a hulladékkezelést beszélhetnénk meg. Ha lehet, görögül beszélek. Néhány szlájdot is készítettem egy PowerPointos előadás keretében. Szeretném Bátis úrnak a következőt mondani. A legutóbbi ülés óta 98-ban tehát elkezdődött a tervezés, a jelenlegi, for, a jelenlegi formában már azt mondhatjuk, hogy végrehajtották a törvényt a szocialista kormány idején. Nagyon sokan a szocialista kormányból most korrupció miatt bíróság előtt állnak, és tulajdonképpen ez a mai probléma, amiről beszélnünk kell. Május 30-án kaptam választ a, a beadványomra. A bíróság azt mondta, hogy amennyiben a helyi lakosság egy csoportja nem értene egyet valamely tervekkel, azt mégis végre kell hajtani, mert a bírósági határozatokat tiszteletben kell tartani. De a bírósági eh, rendszert eh, félrevezették nagyon sok eh, szeméttárolóval kapcsolatban, hamis a bizonyítékokkal, és erre alapozva hozták a határozatot. A regionális tervezés túlméretezte a vegyes hulladékkezelős volumenét. Meg kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen Egyértelműen azt mutatja ez az eset, hogy mind az európai jogszabályoknak, mind a józanésznek ellentmondanak a megoldások, a műszaki megoldások. A következővel lehetne persze még kielégíteni. A legutóbbi európai mm, számvevőszék határozatának eredményeképpen 2007-ben Ez egy összehasonlítás egyébként az ábrán, az EU 27-ek összehasonlításában a legjobb Németország, aztán Hollandia, Dánia, Svédország, és a 24. helyen ott van Görögország. Ciprus, Litvánia, és a többi 2004-ben csatlakozott ország van az utolsó helyeken. Ez további adatok összefoglalása 2012-es újrahasznosítási adatok és hulladékkezelés általában. Görögország itt is láthatóan elmarad, Ausztria, Hollandia, Dánia vannak az élen, Görögország pedig az utolsó helyen áll. A, a többi hasonló időszakban és az után csatlakozott tagország pedig jobb helyzetben van. Hát mi az, amit Görögországban hulladékkezeléssel csinálnak, pedig olyan sok támogatást fogyasztottunk el, olyan sok forrást használtunk fel, újrahasznosításra, infrastruktúra fejlesztésre. Most van újrahasznosítás, vagy nincs Görögországban? Mi a bizottságnak az álláspontja erre? És még mindig nem kaptunk választ a kérdésre. Egy másik dolog. Nagyon örülünk annak, hogy Krivili úr ma itt van. Annak ellenére persze, hogy nem válaszolt a levelemre. A Kathamerni eh, napilap szerint a hulladékkezelési modell, amelyet a, a bizottság javasolt, egy eh, részletes eh, interjú keretében bemutatásra került. Az attikai térségben a hulladék 100 százaléka kerül elhelyezésre, tehát nincs újrahasznosítás. A regionális főigazgatóság és az Európai Beruházási Bank és, a munka, és egy munkacsoport is 2012. októberében Görögországban járt el véget. Mindannyian egyetértetek abban, hogy négy hulladékkezelő telepet kell az Attikai félszigeten, Grammatikon és Filiin egyebek között él, építeni. Krimilis úr, miért változtatták meg véleményüket a hulladékkezelési tervvel kapcsolatban? Láttuk korábban, hogy Portugál a tizedik helyen volt, és mégis eh, tizenötödikre tudták felküzdeni magukat hátulról. Tehát mi az oka annak, hogy ez megváltozott? A számvevőszék legutóbbi jelentésében kétlik, hogy a nem szelektált hulladék kezelésének terén bármilyen előrelépés lenne. De, mint mondtam, Görögországra vonatkozó kérdéseinkre nem kaptunk még választ. Az Európai Számvevőszék határozataiban, a mellékletekben azt tájékoztaták, hogy a levelezést a áttekintették, és tájékoztattak arról, hogy mielőbb megküldik válaszukban a számevőszéki értékelést, ez a következő négyben kerülhet sor. Négy hét tehát. Négy hét volt arra, hogy az Európai Számevőszék válaszoljon a, hulladé- a görögországi hulladékkezelése kapcsolatos kérdésekre. A petíció tehát mindegyik esetre vonatkozóan nyitva kell, hogy maradjon. Kérdésem a bizottsághoz, mit tettek mostanáig? A görögországi hulladék elhelyezőkkel kapcsolatban. Én nem mondom azt, hogy ellenőrizetlen ellenőrizetlen szemétlerakókat ne kellene bezárni, nem de én azt mondom, hogy a legális szemét lerakó telepeket a, az újrahasznosítás miatt lassan be lehetne zárni. Nézzük meg, mi történt másút. Samos, vagy Fili, vagy Katrunádi, vagy eramatikói hulladék elhelyezőkben, ahol fel kellene építeni az újrahasznosítási telepet. A fili szemétlerakó a legnagyobb nyílt szemétlerakó Európában, és ez le, itt épülne a legnagyobb szemétfeldolgozó, hulladékfeldolgozó is. Ennek persze a beruházók örülnek. É, hát időtlen idők óta tárgyalunk erről a hulladék elhelyezőről, mert megoldatlan a problémája. Amikor a bizottság forrásokat biztosít egy féli közelében megépítendő hulladékkezelő gyárra, akkor nem vették figyelembe, hogy sajnos hegyoldalba építették, ahol földcsúszamlás van, és összeomlott a, a hulladékfeldolgozó, pedig európai vállalkozók építették. Mi volt ott? Nem... Mi történhetett? Nem volt megfelelő az előzetes vizsgálat? Persze elfogadom azt, hogy a bizottság kivizsgálja a nyilvánvaló hibát, tévedést. Zurasz úr a prefektus bocsánatot is kért, és beismerte, hogy Görögországban gyakoribbak a fili területen a kardiovaszkuláris, a rákos és leukémiás megbetegedések, és ez, ennek oka nyilvánvalóan a szemét elhelyezés. Óriási a szennyezettség. A koroniumi kiszáradt tó talaját is megszennyezi. Tehát a talaj teljesen szennyezetté vált, ez azt jelenti, hogy a hulladék tisztító a munkáját egy szennyezett, a tengerhez közeli területen kellene, hogy megkezdje. Nézzük most Szamoszt. A számoszi eset is az európai jogszabályok megsértését jelentik. Προβλέπει εν λόγω νομοθεσία για το περιβάλλον. Τι κάνατε κύριε της Κομισιόν για το χιτά Σάμου természetesen az európai jogszabályokkal kapcsolatban meg kell vizsgálni a helyzetet Szamosznál is. Ez a szemétlerakó a Fizmetán kívül épült. Elnök asszony, én tudom, hogy nagyon fontos, amit mond, de az idő is lényeges, és erramatikorról kell beszélnünk, nem pedig a többiről. αυτό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 egyenesen a tengerbe kerül. Itt a leveleket mutatom a hatóságokkal, ugye a gazdálkodást is befolyásolta ez a környezet, de hát ez a prefektúrától való dokumentum 2005-ből, ami azt mutatja, azt mutatja, hogy két áramban folyik a hulladék a szárazföldről a, ter, a tengerbe különböző tanulmányokat készítettek tudósokkal, melyeknek eh, a következtetése a következő volt. Panaszt kellett küldenem onnan, ahonna, ahol én lakok, Márgosz úrhoz, a, fel, a felügyelőség igazgatójához, ő többször kiment a helyszínre, és a következő záró következtetéseket vonta le, tehát ez a környezeti felügyelőség következtetése, és hangsúlyozza a tanulmány hiányosságait. Kalanitos úr, ezek az áramok tehát a hulladékot a tengerbe mossák. Mondjon erre valamit! Κάνουμε διερευνητικές γεωτρήσεις και μας σταμάτησαν οι ελληνικές αρχές. A helyi lakosság próbált tenni ez ellen valamit, de a hatóságok leállították ezt. Ez hiba. Ha minket leállítanak, akkor mit csinál a bizottság? És mielőtt befejezném, hadd olvassam ezt itt lassan föl, hogy a tolmácsok is fordíthassák. Tájékoztatást kértem a hatóságoktól, amelyek az IAEN vizsgálati eredményét tartalmazták. Nagyon érdekes, hogy a válaszban hangsúlyozták, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium szerint a geológiai tanulmányok nem tartoznak a minisztérium hatáskörébe. A hatóság szerint nem a mi felelősségünk a geológiai tanulmány elvégzése. Egy másik közhatóság másik hatóság sem vállalta a geológiai hatásvizsgálatok felelősségét. Nos, mindez azt jelenti, hogy a helyszín kiválasztása nem tudományosan megalapozott volt. A görög államtanács 2007-es döntése ezek szerint megalapozatlan. Az államtanácsot félrevezették. a görög hatóságok, az engedélyező hatóságok. A dokumentum szerint egy másik eh, hatóság nem köteles elvégezni a, az ellenőrző fúrásokat ökológiai bűncselekményről van szó ebben az esetben, attól tartok. Mit tesz a bizottság? Tesz-e valamit? Persze a 85 per 337-es határozat értelmében nem avatkozhatunk be, a német vállalatok nem irányíthatják a helyi görög vállalatokat. Az egész a hatalmas bürokrácia áldozata, és egy ökológiai kár az eredménye. Görögországot a memorandum is súlyo, sújtja, amiről persze ma nem tárgyalunk. Várhatóan reformokra kerül majd sor, ami az adósság visszafizetés miatt. De ez csak úgy lehet, hogyha megfelelő a hulladékkezelés, és ezzel is meg tudunk takarítani forrásokat. Miért nem segítenek minket ebben? Az Európai Számvevőszék egy másik határozata értelmében nyilvánvalóan súlyos hibák vannak-e projektben, le kell állítani. Köszönöm szépen, Kikesz úr. Biztos a bizottság kíván válaszolni erre. A tíz? Nem. Nem. Köszönöm szépen, κυρία Köszönöm szépen, elnök asszony, mint mindannyian tudjuk. A hulladékkezelés nem csak az Atikai félszigeten, hanem egész Görögországban az prioritások közül is az első a közegészségügyet és a környezetet egyformán védeni kell. 2011 ből származik a legutóbbi dokumentum. Erre 2012-ben született válasz, és ebben megfogalmazták, hogy milyen alapokon kell teljesíteni. 2011 per 92 per EU irányelvről van szó. Az Európai Bizottság 2004-ben, 2008-ban végzett vizsgálatot, és úgy találta, hogy az EU jogszabályait nem érte sérelem. Nem találtak jogsértő magatartást. Ezért nincsen ok az eset további vizsgálatára de a görög bíróság előtt folytatódott az ügy. A grammatikó ügyben három bíróságítélet van. Egy az államtanácstól 2007-2012-ben, és egy az Európai Unió bíróságától, mint három ö, ítélet egy irányba ö, mutat. Utána az ö, aténi elsőfokú bíróság is ítélkezett. Utána ö, a hely ö, lakosság, a grammatikai ö, lakosság ö, kérését elutasította a bíróság. Maraton önkormányzata és lakossága újra keresetet adott be, imár az állam tanácshoz, hogy az egyik azt kérte, hogy függeszék fel a projektet, másik, hogy vessenek véget neki az egyiket. Elutasították Utána következett a vita a 2013. március 3-án a projekt lefújásáról. Ugyanaz az államtanács elutasított más hasonló kéréseket is valószínűleg az államtanács Görögországban most ugyan ezt a döntést fogja hozni. Két kérdés van valójában. E, először is nem tudjuk, hogy mekkora lesz a kapacitása a e, grammatikói üzemnek. A e, megfelelő tender most folyik, nem sokára fogjuk tudni, hogy mekkora lesz a kapacitása ezt azért mondom, mert figyelembe kell venni, hogy mekkora lesz a hulladékkezelés volumene. Most pedig hadd válaszoljak ö, arra kérdésre, hogy mit is tesz a bizottság. A tervezés nem a mi felelősségünk, a görög hatóságok kell megtervezzék a hulladékkezelést görög területen. A regionális tervezés négy pontját érinti ez. A görög köztársaság kell megváltoztassa a tervezést és a feltöltését grammatikában. Például égető üzemet is létesíthet, amikor a feltöltés rossz voltára érkezik panasz a bizottsághoz, akkor ezt ki fogja vizsgálni. Több más ilyen esetet is vizsgálunk. 2012. májusában úgy döntöttünk, hogy a görög közösség ellen vizsgálatot indítunk, az illegális lerakó helyek ügyében. A görög köztársaságnak, ha jogsértőnek találják, akkor naponta kell büntetést fizetnie a döntés alatt meghozatalától számítva, amíg a jogsértés ténye fennáll. Az illegális lerakókat meg kell szüntetni, és át kell alakítani az összes intézményt olyanná, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak. megkaptuk az 500, 453 per 194-es dokumentumot, ezt szeretném angolul felolvasni. Ennek a címe a legjobb gyakorlatok a hulladók kezelésben Európában. Ezt mondja a grammatikói telep komoly veszélyt jelent, ezért a lehető leggyorsabban változtatás szükséges. A ö, hatóságnak meg kell találniuk a megoldást a nagy ö, problémára az EU jogoknak megfelelően, és görögül ö, fejezném be. A különböző vitákban, amelyeket folytattunk, Következő konklúziókra jutottunk. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy a tanács, az állam tanács is ezeket figyelembe vette. A grammatikai projektet továbbra is jónak tekintik. Ezen túl azt mondják ki, hogy a projekt megjólása, óriási veszély lenne Görögország számára. Elnök, először is Hundis úr kap szót. Έχω το λόγο, κυρία Πρόεδρε, κάποιο συνάδελφο είπε Έχω το λόγο. Rendben, hogyha szót kaphatok. Elnézést, hát úgy tűnik, hogy a görög most monopolizálja a csatornákat. Elnézést, egy néhány szót az esetről. Röviden fogok hozzászólni attól tartok, hogy kommentálnom kell azt, amit a bizottság mondott. Megnéztem a helyszínt, láttam, hogy mi történik amikor esik az eső, pontosan az, amiről szó volt. Problematikus projekt. Ezért megyünk Görögországba. A bizottság a válaszában ma is nem, ma sem hajlandó állást foglalni Papadionulos úr petíciójával kapcsolatban. Nyilvánvaló tévedésről van szó. Elnézést kérek, az Európai Bizottság egyszerűen ignorálja a problémát. Nem az a kérdés, hogy mi lesz azután majd, hogyha a projekt megvalósul a bizottság nem válaszol a legkritikusabb kérdésekre. Giga úr, elmondtam, megismétlem, van-e jogsértés, az EU jogszabályokat megsértik-e, amikor az EIA az időszakot meghosszabbította. A mi álláspontunk az, hogy igen, amikor az EIA kiterjesztés megtörtént, akkor megsértették az EU jogszabályait. Bürokratikus problémáról van szó. Bírósági döntésekről beszélt a bizottsági képviselő. Csak hogy tudjuk, hogy ezek a bírósági ügyek voltak ezek során, csak az eljárás vizsgálták, és nem az ügy lényegét. Tehát félrevezetik a szakbizottságunkat E, érdemben a bíróság nem mondott e, ítélet. Tehát ez félrevezető, és így nem lehet megoldani a problémánkat. Harmadsorban itt van e, a környezetvédelmi felügyelők jelentése és ez megerősíti az én álláspontomat. azt várom el, hogy a bizottság legalább megpróbáljon válaszolni erre a petícióra. Az az ér, hogy a görög hatóságok felelősek egyedül a helyszín megválasztásáért, nem válasz. Nyilvánvaló tévedés van, nyilvánvaló jogsértés a bizottságnak fel kell lépnie attól tartok, hogy a, bíró, hogy a bizottság bürokratikusan jár el, és nem próbálja megoldani a görög problémákat. Elnök, ezt Görögországban kell megvitatni, nem itt Kremlis úr, Európai Bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az MV főigazgatóság Konyoltis úr vezetése alatt foglalkozik ezzel, de azért szólnék néhány szót a kapcsolatban, mint Dzsikesz úr mondott. Mindannyian tudják, Görögországban az a probléma, az atikai vidéke és Görögország általában, ö, hát több mint tíz éve van probléma a hulladékkezelés, ö, egy projekt tárgya 2002 óta nincs, nem a társadalmi elfogadottsága sajnos nulla. Négy helyszínt azonosítottak. Hogyha a négy létesítmény közül még meg is szüntetünk, akkor más görög vidékekre kell vinni a hulladékot, ami plusz költséget jelent. Exportálnunk kell. Nyugat, Attika, azt kell mondani, hogy mi dolgozzuk fel az összes hulladékot, és Kelet-Attika nem járul ehhez hozzá semmivel. Nos, most mi történt? négy tendert írtak ki. Ez nem azt jelenti, hogy a mennyiségeket meghatározzák. Amikor én egy kijelentést tettem, hogy ezek lesznek a megfelelő helyszínek, akkor még nem tudtuk, hogy mekkora volument jelent. A projekt jóváhagyásakor fontos szempont lesz az, hogy a célokat elérjük-e. Már pedig 50 lesz ez a cél 2020-ban, és lesz egy kötelezettség arra, hogy négy különböző szelektív gyűjtés legyen az üvegre, papírra, fémre, stb. Ezt monitorozni fogunk, fogjuk. Egyik létesítmény sem lesz túlméretezett. Ezért egyelőre semmi félelem nem indokolt azzal kapcsolatban, hogy nem felelnek meg a célnak a létesítmények. Ahogy folyik az eljárás, versenypárbeszéd van, ezzel biztosítjuk a célok elérését. Még egy szó, Dzsikasz úr aggodalmai ö, indokoltak a hulladékkezelés. Nem lehet egyik pillanatról a másikra el kezdeni. Gyikesz úrral arról vitatkozom évek óta, hogy szelektív kezelés legyen. Ez előbb-utóbb meg lesz, de egyik napról a másod, másikra nem tudjuk ezt bevezetni. A hulladék az utcán hever, valakinek ezzel foglalkoznia kell. Bulinos úr erre utalt, és hogyha radikális megoldást akarunk, akkor egy óriási égetőt kell építeni Fildiben vagy Jossziában, ahol már van hulladékkezelő üzem, és akkor elégetjük masszívan, akkor ö, sok ö, áram, nagy mennyiségű áram kell oda. Ez radikálisabb megoldás, mint a feltöltés. De mindenki azt mondja, hogy nem akar égetést Görögországban. Tehát figyeljük, hogy mi történik a régiónak felpántlikázott összege van az ennek a finanszírozására. Meg kell építeni ezeket a nem túlméretezett létesítményeket. Nyitottak maga a mechanikus kiválasztás lesz biogáz, tehát nem kell félni attól, hogy mit fog társfinanszírozni az EU, mert az megfelel az EU-s jogszabályoknak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mrs. Zdanoga, please. Zdanoga asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Meg kell, hogy mondjam, hogy eh, azt követően, hogy az összes mai hozzászólást meghallottam, Azt hiszem, hogy teljes mértékben félre tájékoztattak minket. Az egyik hozzászólás egy ellentmond a másiknak. Több kérdésem is van. Először is azt mondják, hogy márciusban meghallgatás volt. Kurdok, görögök között. Én három másik képviselővel május végén Görögországba fogok menni. Remélhetjük-e azt, hogy lesz, hogy addigra lesz határozat. És mint hallottam, itt nem ténybeli problémák vannak, hanem eljárásbeli. Lesz-e vajon megfelelő nemzeti döntés erről a kérdésről. Ez az első kérdésem a bizottságnak. A második pedig nem annyira kérdés. Ugye azt mondja, hogy nem tehetünk semmit. Nem változtathatjuk meg alapvetően a helyzetet. Ha úgy látják, én úgy értettem a szavaiból, hogy önök szerint nincs európai jogsértésről szó, pedig szerintem igen. De hát hogy lehet azt mondani az európaiaknak, hogy nem tehetünk semmit, hanem várjunk 2020-ig, még 7 évig, hogy addigra talán valami majd jobb, jobb lesz. It be useful that we can, we can influence uh, the processes én szerintem igenis befolyásolhatjuk a folyamatokat, ha ön nem így véli, akkor szeretném az érveit hallani. Szeretném, hogyha válaszolna. Köszönöm szépen. Zdanuka asszony, Angurakis úr a következő. Nos, a bizottság részről meghallgatva egyre nagyobb az aggályok, ugyanis eh, a feljelentések eh, teljesen pontosak voltak, abszolút pontosak voltak, és eh, semmilyen választ nem kaptunk a bizottság oldaláról a környezetvédelmi problémát illetően, a környezetvédelmi probléma kezeléséről. Nem lehet azt mondani, hogy ellenérvként, hogy senki nem akarja hulladék lerakókat. Ez nem érvelés. E, van egy pontos helyzet, egy pontos feljelentés, és erre kell válaszolni. Ez egy olyan ország, amelyben az életminőség jelentősen romlott az utóbbi években, és a lakosság nem kell eltűrni olyan építményeket, vagy telepeket, amelyek még tovább rontják ezt a helyzetet. Tudjuk, hogy egy olyan ország, ahol jelentős erdőtűz veszély van, földrengés veszély van, tehát ezek az érvelések minket nem győznek meg, sem minket, sem a lakosságot nem győzik meg. Nem vagyunk elégedettek azzal, hogy nem tudjuk, hogy melyik az a hatóság, amelyik megadja a, az engedélyeket. Ez nem válasz. Igen. Hanyati úr nem tudja, azt mondja, hogy grammatikóban a hulladékkezelőket. Nos, 2000, évi 2000 tonnát fogadnak be ezek a létesítmények, 40 eh, tonnát komposztálnak évente, és a hulladék lerakó 100 ezer tonnás évi kapacitású. Ön azzal vádal minket, görögöket, hogy mi nem tudjuk az újrahasznosítást véghez vinni. Ez az újrahasznosítás nem szervezett, még a meglévő hulladéklerakókban sem. Ami Kanyaki asszonyt illeti, az egyetemi tanulmányok szerint és ezeket nem három professzor készítette, és nos, azok a professzorok olyan professzorok, amelyek egy három professzorral van szó, akik igen jelentős tanulmányokkal rendelkeznek, és előélettel nem egy osztályból, nem egy tanszékből származnak. Ön nem beszél más tanulmányokról, mint például Koper, amelyek Koperről származnak, majd Papadopoulos úr is szeretne hozzászólni egy perc erejéig. Nos, az eredményeket, a, követ, a hatásokat mindannyian ismerjük a, bizottság támogatja a görög hatóságokat, és pedig látjuk, hogy van környezetszennyezés. Aztán az önkormányzat egyik alkalmazottját korrupció miatt korrupció miatt börtönre ítélték. Most a korrupciónak semmit köze ez a petícióhoz, és Görögországról van szó. Itt adatokat kell bemutatni, ami a környezetszennyezést illeti. Nos, én nem azt mondom, hogy így nem igaz, amit ő mond, egyszerűen csak tartjuk magunkat a témához. Ha Görögországra gondolunk, akkor Ezt azért is mondom, mert a románok nagy barátjai Görögországnak ugyanúgy szeretik Görögországot, mint saját hazájukat. Ugyanúgy, mint Görögországban, más tagországokban és Olaszországban, Romániában, más országokban is. A politika stratégiai tervezésén múlik a, az újrahasznosítás és a hulladékgazdálkodás, ez világos. De senki sem örül vagy senki sem szomorkodik emiatt, sem Görögországban, sem a bizottságnál. A bizottságnak megvan a maga stratégiája arra, hogy a hulladékgazdálkodás jobb legyen. Szekundér termékek gyártása, energia a jövőben, de Görögországban nyilvánvalóan ez nem sikerült, vagy legalábbis a bizottság nem tesz azért, hogy ezt a stratégiát átültessék Görögországban. Azért mondom, és talán eh, az, kicsit eh, túl keményen fogalmazok, eh, hogy lássák, a bizottságnak is látnia kell ezekből a képekből, hogy szisztematikusan és tartósan az európai előírások és normák ellenében járnak el, sőt a nemzeti szabályok ellen is az újrahasznosítás terén. Hogyan lehet erre azt mondani, hogy egy szemétlerakóban, amelyen keresztül egy folyó folyik, a folyó a tengerbe viszi a hulladékot, hogy lehet arra azt mondani a bizottságnak, hogy semmiféle európai jogot vagy újrahasznosítási normát nem sért ez? Hogy lehet ezt az európai nemzet és nemzeti jogok szisztematikus megtérsértését nem konstatálni? hiszen egy egyértelműen olyan szemétlerakóról van szó, ahol maga a neve is azt mondja, hogy a talaj erodálódik. Hogyan lehet ilyen helyen szemét ö, ö, égetőt építeni, hogyan lehet azt elfogadni, hogy a görög hatóságok semmit nem tettek érte. Drámai képeket láttunk. És hát tudjuk, hogy Görögország turisztikai célország olyan kulturális és történelmi örökséggel, amely egyedülálló a világon. Éppen ezért Görögországnak kellene annak az országnak is lenni, amely a leg értékesebb, vagy a legnagyobb hozzájárulással próbálja védeni a környezetet, hogy meg tudja őrizni kulturális örökségét. Fel tudja mutatni azt. Most viszont az Európai Bizottság képviselője azt mondja, hogy európai pénzekről van szó. Meg kell, hogy mondjam, hogy valóban arról van szó, európai normákról, de arról is, hogy hogyan valósítsák meg a hulladékfeldolgozást. A bizottság pedig azt mondja, hogy egészen más a helyzet, pedig a képek egyértelműen mutatják, mi a valóság. Bizottság, még egy dolgot szeretnék önöknek mondani. Atikán, ról most azt mondták, hogy más régiókban vihetik a hulladékot. Albániában most tárgyalnak egy olyan népszavazásról, amelyel a, az ország szemét importját próbálják megtiltani. Romániában rendszeresen, import, Romániában rendszeresen importálják a, a hulladékot, gyakran illegálisan, ez is sérti az európai normákat, és ez a hulladék Olaszországból és más helyekről jön. A bizottság tegye meg azt, amit meg kell tennie, ő a felelős e tényállásért. Ezt mondom Hundis úrnak is, és másoknak is. Mindenképpen tennünk kell valamit azért, hogy ez a láncreakció megszakadjon végre és az európai előírások folyamatos sértése. Eh, eh, eh. Rendben van. Nagyon sokat fogunk tanulni a, és megtudni a következő letágotásunk során. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztosítani szeretném Posztinára utat, hogy az Európai Bizottság teszi a dolgát. Másodszorban pedig vannak hulladékkezelési törvé, tervek is Görögországban, van olyan, amit át kell majd tekinteni az új hulladékkeret irányelv alapján. Az Attikán 2003 óta van hulladékgazdálkodási terv, 2006-ban ezt áttekintették, minden kormány jó, jóvá hagyta azóta, sőt, megerősítette a miniszterelnökök tanácsa is, amelyek a lényeget vizsgálták. Nagyon sok eset volt Görögországban. A, gyakorlatilag mindenki az államtanácshoz fordulhat, amely a legfelsőbb adminisztratív közigazgatási bíróság, bárki oda mehet, és rengetegen mennek ezeknek az ügyeknek a kivizsgálására. A nemzeti bírónak van teljes körű hatásköre arra vonatkozóan, hogy érvényesítse az európai törvényt. Az illegális hulladéklerakók miatt pert indítottunk Görögország ellen. Azt szeretnénk, hogyha az ország a beruházásokat a hulladék hierarchia magasabb szintjén eh, kezdenék el. A görög kormány úgy gondolja, hogy van elég terület arra, hogy eh, szemétlerakók létesüljenek, mert ez olcsóbb, sokkal kisebb beruházást igényel, de mi a a hierarchia magasabb lév, fokán lévő beruházásokat várunk, szemétégetés, szekundér gyártás. Még semmi nem történt erről, mm, folyik a párbeszéd, ennek tükrében majd meg fogjuk határozni, hogy mi az, ami társfinanszírozásra jogosult, és ennek alapján majd megnézzük a mennyiségeket és a projektek a jelenlegi technológiákat veszik igénybe, hiszen ugye nyílt pályázat lesz, úgyhogy nem CRF, hanem SRF-ről van szó, senki sem fogja megmondani, hogy SRF terveket csinálunk, valószínűleg RDF-re kerül majd sor. Ebben azt mondjuk, hogy hogyan kell majd ezeket kezelni. Természetesen az Európai Unióban RDF-es égetők vannak, és másodlagos üzemanyagot gyártanak a cementgyárakban, vagy energiatermelésben lehet ezeket bekapcsolni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Erről majd beszélünk, amikor a helyszínen meglátogatjuk a grammatikai hulladéklerakot, és most eh, Tuszász úrhoz fordulok a következő napi rendi pontra vonatkozóan, amelyik hasonló erre a grammatikai probléma. Nem arra vonatkozik. Az helyzet az, hogy Ermionénak sok lakosát érinti. Ez rámutat arra, hogy mi a helyzet. A környezetvédelmi kérdésről van szó Görögországban. Mit szeretnénk mi kaksúlyozni? A nép ellen irányuló kormánypolitika, amelyik a passzok, Dimer és az új liberálisok dolgokból áll, érinti és sérti a dolgozók jogait, és tönkreteszi a környezetet, a közegészséget veszélyezteti, a munkások egészségét kockára teszi. Ez egy nép elleni politika, és ennek következményeként a problémák egyre sűrűbben jelentkeznek, és a poloponeszoszi lakosok egyre inkább szembesülnek ennek következményeivel, pontosabban Argolide lakosai. Egy növekvő súlyosságú kérdésről van szó. Az utolsó alkalommal, amikor erről beszéltünk, másfél éve volt itt a petíciós szakbizottságban, azóta készültek itt kutatások és tudományos elemzések, ezeket Erméniaiban készítették, illetve a felelős illetékes minisztériumban is készültek ilyen tanulmányok, ezekből kitűnik az, hogy nagyon hiányosak azok a létesítmények, amelyeknek az a feladatuk, hogy ivóvizet szolgáltassanak. Nagyon sokszor az ivóvíz veszélyes kockázatot jelent az egészségre. Ez azért van, mert hiányos maga a vízellátó hálózat, és ez szerepel a 2012-es március 20-ai jelentésben ott bizonyítottan az szerepel, hogy az ernionei ivóvíz nem megfelelő emberi fogyasztásra. És a helyi hatosságok és a kormány ahelyett, hogy szembesülnének ezzel a problémával, engedélyeket adnak a turisztikai létesítmények építésére, a Maikon társaságnak például, miközben a, a lakosság szomjazik, miközben nincs megfelelő vízellátás, a helyi hatóságok Kermionéban, a városban és Peloponészoszi mm, tartományban, ahelyett, hogy megoldják ezt a problémát, ők a Mycombász társaságnak az érdekeit szolgálják, és engedélyt adnak arra, hogy turisztikus, turisztikai létesítményeket hozzanak létre, például egy golf pálya megépítését, és egy egy sótalanító üzem eh, létesítését, megépítését is engedélyezték egy eh, igen kritikus eh, helyen. Itt egy négy perces videót készítettünk, hogy megmutassuk, hogy hogyan alakul a helyzet. A régió lakosai és dolgozói kézbe vették a helyzetet, és amint látják a videón, 45 ezer tonna hulladék összegyűlt abban a térségben. Ermione önkormányzat egy bizonyos területén. Mint ahogy látják, a helyzet katasztrofális. Ezek egy nyitott lerakók teljesen nyitottak, és ráadásul olyan térségekről van szó, ahol ellenőrzés nélkül szilárd hulladékokat ásnak el, egy közeli víztisztító állomásról is odaszállítják a hulladékot. Látjuk azt, hogy a Peloponnesoszi térség régiónak a hatosságai megállapította, hogy ez a hulladék lerakó nem tartja be a hatályos szabályokat és törvényeket környezetvédelemre vonatkozóan. Azt látjuk, hogy a képekből, hogy a probléma igen súlyos, mint ahogy önök látják, teljesen ellenőrzés nélkül a hulladékkezelés, hal, hal feldolgozó üzemeknek a hulladékai, amelyek az öbölben történnek, azokat ide rakják le. Egészségügyi hatóságok kimondták az, hogy az a terület, ahol ez a tevékenység zajlik, az sajnos mm, e, szennyezték, olyan szennyezett, hogy nagyon nehéz lesz visszanyerni, ennek ellenére a hatóságok nem tesznek semmit. A szakbizottságunk hamarosan meglátogatja Görögországot, és megtekinti az ermionei hulladéklerakót is. Elmondhatom én önöknek azt, hogy a helyzet a környéken a legszegényebb halászok, a legszegényebb mezőgazdasági dolgozók, illetve a turizmusban dolgozóknak a helyzete is szörnyű. A helyzet már olyan pontra érkezett, amelyik elfogadhatatlan, de hol van ilyenkor az Európai Bizottság? Egyértelmű, hogy össz egy követ fújnak az ottani Ermionei önkormányzattal és az állami szolgáltatás, az állami intézményekkel, amelyeknek az a célja, hogy engedélyt adjon a lehető legtöbb cégnek, hogy bevételeik legyenek. Ráadásul a közpénzeket arra használják föl, hogy ezeket a magáncégeket támogassák a lakosság kárára. Elnök hozzászól, kérem gyorsan fejezze be. Igen, hamarosan befejezem, de még annyit szeretnék elmondani, hogy én részt vettem a korábbi eszmecserén, és a előadók ott akkor annyi idővel rendelkeztek a hozzászólásukhoz, amennyit akartak. Nos, Mindannyian tudjuk, hogy a bizottság nem adhat egy azonnali megoldást, rendben van ugyanakkor, ennek ellenére emberek szenvednek ettől a helyzettől. Mi szeretnénk, hogy legyen olcsó és egészséges ivóvíz, hogy egy közszolgáltató szolgáltassa az ivóvizet, és ezt a vizet a közelben lévő víztározóban nyerjék. A víz az egy köz köz, a közösségnek a javát kell, hogy szolgálja, és nem szabad, hogy egy kereskedelmi árucik legyen. Nos, mi azt szeretnénk, hogy a környezetvédelmi helyzetet hálítsák helyre, azt szeretnénk, hogy legyen egy állami hulladékkezelő szerv, amely felelős a hulladékkezelés minőségért. Azt szeretnénk, hogy ellenőrizzük a hulladéklerakó teljesítményeknek a működését Kraniniben és Ernianéban. Szeretném, szeretnénk, hogy ellenőrizzük a halfeldolgozókat és annak a hulladékkezelését, hogy a az öbölben ne legyen szennyezés, aztán az eszpíliói és a környéknek a műemlékeit védjük meg, nem csak azért, mert Görögországot gazdagítják, hanem az egész világot. Kuninyóti szúrnak adom meg a szót, bizottság. Köszönöm szépen. Ahogy korábban Ban említettük a szakbizottságban decemberben, az Európai Bizottság egy egy dossziország ellen szabálysértési eljárást indítottunk a hulladékkezeléssel kapcsolatban a Kranini térségben, és ez az 59 per 2012-es irányelvnek a megsértése alapján nyitottuk. 2012. áprilisában tájékoztatjuk önöket arról, hogy mik az okok, amiért 80-83-as irányelvnek a sértése, megsértése történik és ennek alapján a görög állam elindította azokat az eljárásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy visszaálljon a vízszolgáltatás minősége. Egy eh, ivóvíz ellenőrző rendszert állított föl, ennek alapján meg tudtam érni, hogy a fogyasztásra szánt ivóvíz minősége milyen. Ennek alapján a bizottság tudatában van ennek a problémával, ismeri ezt a problémát, és az említett hulladék lerakó helyzetet is ismeri, és 2013. februárjában azt kérte, hogy egy sértési bírságot adjanak ki. A bizottság kérte ezt a Hadály lerakónak a bezárását, ugyanakkor azok a hulladékok, amelyek hádában vannak most, azokat át kell vinni máshova, valamilyen módszerre, ami a vizeket illeti, a görög hatóságok azt mondják, hogy még nem alkalmazkodtak az irányelvhez. Annak ellenére, hogy a Kranidi térség 20%-át látja kell ezekkel az említett vizekkel, hmm, a maradékot más víztározókból látják el. Itt arról van szó, hogy mindenhol ugyanaz a környezetvédelmi szint legyen meg. A múltban de voltak beszivárgások és környezetvédelmi veszélyek, most már másképpen csinálják ezeket a hulladéklerakókat, és úgy látjuk, hogy javult valamelyest a helyzet, de nem eléggé. Például a szivárgások már nincsenek, már nem tapasztalnak ilyet aztán a klórozás rendszere, módszere működik, aztán olyan módszereket alkalmaztak, amelyeknek célja, hogy ennek a létesítménynek a működése környezetvédelmi szempontból jobb legyen. Első és második generációs víztározókat állítottak be, amelyek eddig nem működtek. Egyelőre ez zajlik különböző létesítményeknek, vízszállítási létesítményeknek a felújítás és modernizálása. Ezáltal részben megoldható a környezetvédelmi romlás, illetve a vízszolgáltatás is olcsóbb lesz. A gond az az, hogy ezek még mindig nem érik el azt a környezetvédelmi szintet és a vízszolgáltatás minőségi szintet, amit az irányelvek előírnak, mint ahogy az egyik látogatás során meglát, tapasztalhattuk. Tehát további környezetvédelmi panaszok vannak a létesítménnyel kapcsolatban. Ha a görög hatóságok nem intézkednek, akkor mi bírósághoz fogunk fordulni. Akurákis asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én azt tapasztalom, hogy több problémával szembesülnek a környék lakosai, és egyértelmű, hogy ők emiatt feljelentést tettek. Könnyű belátni, hogy milyen szörnyű a helyzet a térségben. Az egyik legfontosabb probléma az a vízzel függ össze. Megismétlem, már bizonyították ezt a problémát, ezt a problémát, amelyek a különböző feljelentések tartalmazzák. A bizottság jelentésében elnök asszony az egyre inkább aggaszt minket. Mit mondanak ugyanis? Azt mondják, hogy egy olyan rendszer épült föl, amelyik ellenőrzi a vízminőségét és tájékoztatja a lakosságot. De nem beszélt arról, hogy a vízminősége milyen. Nem mondták azt, hogy a kívánatos minőségű az ivóvíz, és nem mondták azt, hogy veszélytelen a víznek a fogyasztása. Aztán a sótalanító üzem egyértelmű, hogy ez egy remek dolog lesz, nagy hatással lesz, de semmit nem mondtak konkrétan. Aztán semmit nem mondtak, hogy a halfeldolgozó üzemek azok, azok milyenek, hogy betartják a szabályokat, hulladekezelési szabály szempontból, környezetvédelmi előírásokat betartják, vagy sem. Tehát erről nem hallottunk semmit. Ezek a kérdések pedig nagyon fontosak, mindannyiunkat érdeklik. Az alkalmazott politika az egy olyan politika, amelyiknek célja az, hogy elnyomja a munkások érdekeit, és semmibe veszi a szociális társadalmi igényeket. A helyzet tehát emiatt az ermionei lakosság kézbe vette a kérdést, és feljelentést tett. Szövetséget alkotnak, és együtt tömörülve feljelentést tettek. A, a lényeg az az, hogy spekuláció történik, anélkül, hogy környezetvédelmi megfontolásokat figyelembe vennének. Ez profit érdekében különböző létesítményeket fognak építeni turisztikai céllal, és nem fogják figyelembe venni a környezetvédelmi leírásokat. Mi emiatt támogatjuk a lakosságot, támogatjuk őket ebben a harcban, mert igen súlyos a helyzet. Mi konkrét javaslatokkal állunk elő, nem csak így légvárakat építünk, mi azt szeretnénk, hogy a lakosság méltó módon élhessen a környéken, Ezeket a terveit a hatóságok elé nyújtották. Elnök asszony, kérem. Nos, és most az elnök asszonyhoz fordulok, a képviselőkhöz és az Európai Bizottsághoz is fordulok. Kérem, legyenek óvatosak, mert az önök felelőssége óriási, óriási, és én bizonyítani tudom azt, amit önök mondanak, mert önök, ha nem figyelnek oda, egy büntényt fognak fedezni, és ez a, ennek a bünténynek a következménye nagyon sokan szenvednek a térségben. Az interneten megtalálhatják az adatokat, elemzések vannak a vízminőséget illetően Ermianéban, vannak esetek, amikor is a mutatók túl lépik a minisztérium által kiadott határértékeket, az kritériumokat mindannyian ismerik a lakosság körében. A lakosság tudja, hogy a víz nem iható. Tehát önök most itt vannak a petíciós szakbizottság előtt, és hazudnak. Az elnök asszony közbeszól. Tuszasz úr, nos, itt vannak a dokumentumok, amelyek bizonyítják, hogy önök hazudnak, becsapják az európai parlamenti képviselőket és a lakosokat, meghamisítják az értékeket, és ez nem maradhat így elnök asszony, Tusza úr vonja vissza az elhangzottakat, amikor azzal vádolja a bizottságot, hogy hazudik. Nos, az emberek egészségevel játszik a bizottság ott a térségben, és ez nem egy kis dolog. Március 20-án óta vannak ezek az adatok az interneten. Nos, folytassuk a munkát. Kuninyotis úr, szeretem hozzászólni? Nos, ön azt mondta, hogy én hazudok. Nem tudom, lehet, hogy rosszul magyaráztam el, amit mondtam, mint sosem mondtunk azt, hogy a vízminőség jó. Azt mondtuk, hogy intézkedések történnek, hogy ezek a, ez a kérdés megoldodjon. Nézd, én felolvashatom az összes intézkedésnek a listáját, amely itt van nálam. Hogyha ezek az intézkedések bevezetésre kerültek, ezek, ez azért történik, mert a vízminőség nem jó. Ezért nem értek egyet azzal, amikor ön azt mondja, hogy hazudunk. Mondják, hogy melyek ezek az intézkedések. Mondják el itt is, és a görög parlamentben. Elnézést, elnök asszony, ez nem csatatér. Egy görög a parlamentből, egy görög a bizottságtól, itt hadakozik, ez egyszerűen nem méltó. Mr. Bolsonaro, for... köszönöm szépen a hozzászólását. Lássuk a következő petíciót. Természetesen nem ebben maradunk. Andrea Ruteliano, Olaszország, a vadon élő madarak védelméről szóló, nem, nem, nem, nem, 12-es Viegeléria. Ki a benyújtó? Rodolfo Warcock úr. Warcock úr. Tessék. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Olvasni fogok, mert mm, izgulak. Rodolf az én nevem, üdvözlök mindenkit. Meg szeretném köszönni önöknek a az érzékenységüket, és hogy foglalkoznak a problémánkkal. Mátszolni elnök, aki befogadta az én petíciómat, amit mélen keresztül továbbítottam a titkársághoz közzenetet szeretnék mondani a, azokkal, akik mellettem, akik itt a környezetemben laknak. Együtt jöttünk egy lakókocsival, az én barátom, ez az én mellettem ülő barátommal, azért, hogy tiltakozzunk egy hulladék kezelő létesítmény, ami a mi szomszédságunkban épül. a Malagrot ban van ez, és különböző ipari létesítményeknek a hulladékait kezeli. Ezt az utat megtettük azért, hogy Valle Galéria reményeinek hangot adjunk. A lakosság önkéntes alapon pénzt gyűjtött össze, hogy támogassa ezt az utakat támogatják a mi kezdeményezésünket. Nem vagyunk szakember, egyszerűen csak a fájdalmunkról szeretnénk szólni. Az adatokat továbbítom a titkárságnak. Fáradtak vagyunk, meg vagyunk alázva, nem bírjuk elviselni azt a szenvedést, amit okoztak nekünk több évtizede már az önkormányzatok támogatásával évek óta, évtizedek óta olyan nyilatkozatokkal és olyan hazug állítások mellett élünk, amelyek fájdalmat okoznak nekünk. Fáradtak vagyunk, és borzasztó körülmények között élünk, ugyanakkor akkor eldöntöttük azt, hogy a végsőkig kiállunk az igazunk mellett. Azért, hogy megvegyük az egészségünket és a szeretteink egészségét. Ezt a jogot az olasz alkotmány és az európai törvények is támogatják. Vállalom, a felelősséget az elhangzottakért, mert nagyon rossz dolog, amikor az ember hallja a hazug, hamis állításokat a saját hatosságok részéről. Azokról hallunk a hazugságokat, akiknek az a feladata, hogy őrködjenek az egészségünk fölött, akik a hulladékkezelést végrehajtják. Az üzenet, amit hozzunk, nagyon erős. Fáradtak vagyunk, hulladékégetők, finomítók, lerakodók. Nagyon sok van ilyenből a mi térségünkben. Úgy tűnik, hogy a mi térségünk egyszerűen, egyszerű célja az az, hogy a hulladékokat elnyelje nagyon sokan azt gondolják, hogy a hulladék, a szemétéget az egy jó dolog. Önök látták az utazásuk során, hogy mi történt a völgyünkben, a Monte dell'Ortácsoban, hogy mi történt. Én arra kérem önöket, hogy gondolják át ezt. Egyre inkább azt mondják, hogy építsenek ott még egy hulladék égetőt törvényileg eh, a miniszter állítja, hogy törvényileg ez teljesen jogos, és eh, arra kérik a hatóságokat, hogy adják meg az engedélyeket. Klini miniszter azt mondja, hogy nem igaz, hogy nem igaz, hogy az engedélyezés még érvényes, és nem vállalja a felelősséget a tetteiért. És nem vállalja a felelősséget arra sem, hogy visszavonja azt az engedélyt. És ezért mi, a lakosság, ott vagyunk, ott állunk a sötétben, megpróbáljuk megérteni, hogy ki a felelősség, és megpróbáljuk a fejünk fölött függő damokleszi kardot elhesegetni a munkálatok úgy tűnik, hogy hamarosan elkezdődnek, egy olyan hulladéklerakónak a munkáit, amelyet a miniszter úgy mondta, hogy 18 hónapra engedélyezik csak aztán meghosszabbították ezt 36 hónapra ö, a, a tulajdonos ö, kérésére. Klíni miniszter úr továbbra is azt állítja, hogy ez egy ideiglenes. Ugyanakkor az engedélyezési folyamat tot még mindig engedélyezik, annak ellenére, hogy mindenhol elutasították, és azt állítottak, hogy nem lehet ezt felépíteni. Ennek ellenére a misztérium továbbra is engedélyezi. Néhány nap napig még mindig ott voltunk és pánikoltunk, mert nem tudjuk, hogy mi történik. Itt egy harmadik TMP vonal alakul ki Malagrotta 2-ben. Igen, Malagrottában az a megtiszteltetés ér minket, hogy két lerakó is van. Senki nem tudta, el, nem tudott erről. 24 órán belül engedélyezték az összes hatosságok eznek a létrehozását, és mindenki csak néz, és nem tudjuk, hogy honnan jött jött elő ennek a kérelme? Egy ideiglenes engedélyt kapott, annyira ideiglenes, mint ahogy minden, ami a térségben épül. Húsz évig is ott lesz, mint ahogy látjuk, mint ahogy tudjuk. A azt gondolják a hatóságok, hogy az a magánszemély, aki létrehozta, annak igaza van, ugyanis ő már korábban jelezte annak azt a szándékát, hogy ő, ő egy hulladék ledakot fog létesíteni. Ez mintha azt jelenteni, hogy ha valaki előre bejelenti, akkor megkapja az engedélyt, mert ő előre szólt. Nos, mindez úgy történik, hogy közben nem kérdezik meg a lakosságot, nem veszik figyelembe hatástanulmányokat, nem veszik, észre, nem veszik figyelembe azt, hogy mennyire szennyezik a környezetünket. Nos, mi így lakunk, így élünk Valle Galeriában. A legnagyobb szörny ellen harcolunk. Egy olyan szörny, amelyik el akarja taposni a mi becsületünket. Nem tudjuk már, nem tudunk már hova fordulni, hogy meghallják a hangunkat, és ezért önökhöz fordultunk. Kérnem önöket, hogy segítsenek nekünk, segítsenek abban, hogy vonják vissza ezeket az engedélyeket. Nem tudunk így élni, mert haragszunk, kizártak minket mindenféle döntéshozatali folyamatból mindent beleadtunk ebbe a harcban, ugyanakkor a hatosságok hatalmasak, és nem hagynak lehetőséget nekünk. Mi egyszerűen csak vissza akarjuk kapni az életünket és a szeretteink egészségét. Elegünk van abból, hogy mi szedjük azt a, hogy mi fejezetjük meg az árat annak, hogy szeretjük a földet, ahol élünk. Csak egy szót, egy percet kérek. Mindenkit üdvözlök. Én egy Odisszeját élek át. Húsz éve harcolunk ezzel a nagy hulladéklerakó. Önök tudják, hogy ez a legnagyobb európai hulladéklerakó, és Róba mellett van. Itt van a harcos társam, mert nagyon sokat elmond. Én annyit szeretnék még hozzáfűzni a szakbizottságuk előtt, hogy a hatosságok nálunk megváltoztatták a mezőgazdasági terület felhasználási módját, és és önök tudják jól, hogy a mi ö, földjünk tele van lyukakkal, és ott nálunk, amint egy magán cég, egy magán ember kiás egy gödröt, akkor abba engedélyt kap, hogy beletegye a hulladékat. Sajnálatos módon ez történik nálunk. Köszönöm szépen. De, mi Danuka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony kollégánk, Margareta Oken kollégám eh, nevében beszélek, aki a tényfeltáró eh, bizottság tagja volt a misszió során, sajnos már nem tudott eljönni. Voltak pozitív eredmények, azonnali eredmények a misszió során. Mégpedig eh, a hatóságok reakciójára gondolok, stb. De Oaken asszony csalódott a további értékeléssel, mert nem vették komolyan a hatóságok a missziót, a további publikációk a helyi sajtóban azt mutatták, hogy hát hogy is fogalmazzam, lelassult minden tevékenység a probléma leküzdésében, miután a petíció benyújtói próbálkoztak. Köszönöm szépen! Most pedig Európai Bizottság Manganero úr. Tehát a kérdés nagyon összetett Lációban a hulladékkezelést illetően, és sok éve zajlik. Jelenleg egy szabálysértés eljárás van, és zajlik azért, mert nincs megfelelő hulladék előkezelés azoknál a hulladékoknál, amelyek a Malagrottai eh, hulladéklerakónhoz viszik. Márciusban az Európai Bizottság az Európai Bírósághoz fordult annak érdekében, hogy egy olyan határozat szülessen, amely kijelenti, hogy az olasz állam megsértette az Európai Uniós jogokat Malagrottában is, és más hulladéklerakókban is, mert a hulladék előkészítése nem történik megfelelően biológiai mechanikus módszerekkel, amely garantálják a hulladéknak a stabilitását emiatt ezáltal csökkentve a környezetvédelmi káros hatásokat. Jelenleg eh, aztán két eh, vizsgálat zajlik a Lációban a hulladék lerakatokkal, a hulladékkezeléssel kapcsolatban. Az egyik eh, arra vonatkozik, hogy milyen intézkedéseket vezetnek be az olasz hatóságok a bejelentett malagrottai hulladéklerakó bezárás előtt, aztán egy másik specifikusabb eljárás zajlik, Amely arra vonatkozik, hogy amikor az olasz hatosságok új lerakatok megnyitása mellett döntenek, hogy ott milyen ö, szabályokat fognak betartani, nevezetesen az AAPPC irányelvnek a hatásait milyen módon fogják betartani. Ezek olyan irányelvek, amelyek azt mondják, hogy mielőtt egy új létesítményt engedélyezik, egy lakossági megkérdezési folyamatot kell elindítani. Egyenlőre tehát ezek a folyamatok zajlanak, egyenlőre még nem tapasztaltunk sértéseket, de mondom, ez még zajlik. A, vizsgálat zajlik továbbra is, amennyiben vannak ö, ö, jogszabály sértések ezen a területen, akkor a bizottság megteszi majd a ö, szükséges lépéseket. Ez azt jelenti, hogy akár még egy újabb szabálysértési eljárásnak a megnyitását is irányozhatja. Köszönöm szépen, Bosszinárió úr kért szót. Sohasem igazabb, mint ma a régi eh, latin mondás. Errare humanum est, se perseverare, se diabolico. Tévedni eh, emberi eh, dolog, de benne ragadni a tévedésbe ördögi mikor lesz végre elég érare? mikor lesz perseverare, mikor lesz elég, mikor történik meg az, hogy preventív módon lép fel a bizottság, és nem post factum vagy post mortem állapotban. Itt a válasz a bizottságnak azt mondja, hogy igen, jogszabálysértés történt, igen, felegy, felügyelet, Málágrotta, aztán Malagrotta kettő től Montedortaccio a következő, hogyha ezek a dolgok megtörténhetnek minden nap, minden hónapban, miután a Peti szakbizottság két tényfeltáró misszióban vett részt, miután a média ezt teljes mértékben követ, egy mekkora botrány volt ennyi probléma után, még folytatódik. Mikor lesz ez elég az Európai Bizottság? Mikor elégeri meg? És a ö, kormányok nem alkalmazzák az EU és nemzeti jogszabályokat. Miért nem intézkednek? Le kéne ezzel állni platonikus módon, visszatérve a klasszikusokhoz, azt mondják nekünk, hogy igen, vannak helyi döntések, de a munka még nem kezdődött el. És amikor elkezdődik a munka, akkor majd reagálunk. Hát hogyan reagáljunk? Az elmúlt tíz vagy még tövében ugyanaz a történet újra és újra megtörtént senki a jobb közép, bal közép kormányok, vagy a nagy koalíciók Olaszországban semmilyen kormány nem hajtja végre megfelelően a szabályokat. Nem felel meg a szabályoknak. És teljes gyakorlom azt mondja a bizottság, hogy majd, ha megszegik a törvényeket, akkor fellépünk. Hogyan mikor elégelik meg, hol van a határ? Kérdem a bizottságtól. Fizetnek büntetés. Rendben, de az olasz adófizetők fogják megfizetni ennek az árát. Az olasz polgárok fognak szenvedni. A közösség szenved hogyan lehet a helyzetet helyreállítani. Malagrottában feta kompli késztény elé állítottak ö, bennünket. Hát már mikor? Már tíz éve. És az emberek továbbra is szenvednek, és még mindig nem elég talán a bizottságnak. Nagyon sajátos módja van, ahogy felméri, hogy a ö, hibát mikor elégeli meg. A, az eredményt még nem látom. Köszönöm. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valle Galéria története egy a sok ezer közül, amit hallottunk, amelyek léteznek Olaszországban, de nem csak Olaszországban. Annyit mondhatok, hogy ezek a hulladéklerakók, ezek a környezetvédelmi problémák, amelyek szennyezik a, a talajvizet, a levegőt, ezek nem csak Közép- és Dél-Olaszországban fordulnak elő, hanem Észak-Olaszországban is. Egy olyan ö, helyen élek, 22 ezer lakosa van, ahol 7 hulladéklerakó van, és ezek közül öten szivárgások, ötnél szivárgások tapasztalhatók, és szennyezik a talajvizet, a víz alatt a talaj alatti vízrétegeket. Ezeket a lerakatokat korábban készítették elő, és ott a vízzel együtt a mérgek is lefolynak a talajba, ezáltal szennyezve mindenkinek az ivóvízét. Én úgy vélem, hogy a bizottságnak az is sokkal jobban kellene elvégezni, vannak különböző irányelvek, amelyek szabályozzák kezdve a hatástanulmányra készült, hatástanulmányokra vonatkozó irányelvek. Az Európai Parlamentnek az Európai Parlament képviselői mi ö, március 24-én elfogadtunk egy olyan erenyelvet, amelynek az a célja, hogy hatékonyan használjuk fel az erőforrásokat. Ott szó volt arról, hogy a lerakatokat mindenképpen be kell zárni, és arra kell törekedni, hogy a lehető legtöbb anyagot hasznosítsunk újra. Ezt ez hangzott el a hulladék égetők esetén is, le kell állítani a hulladékok elégetését, mert a, a hulladékot újra kell hasznosítani. Észak-Kelet-Olaszországból származom, Veneto tartományból nálunk vannak olyan létesít, létesítmények, amelyek igen hasznosan dolgoznak, és hatékonyan vannak olyan ö, kísérleti ö, létesítmények Treviso megyében, ott a hulladékok száz százalékát hasznosítják újra, és itt városi hulladékokról van szó. A, a legnehezebb például, mint ahogy hallottam a szakemberektől, azok a pelenkák voltak, és most azokat is sikerült újrahasznosítani. Lehet újrahasznosítani a hulladékok száz százalékát, és ez egy nagyon pozitív dolog ez a tevékenység, és mi kértük ezt a bizottságot, az Európai Bizottságot, hogy vegye figyelembe, ezáltal nagyon nagy gazdasági hatás van, főleg a válság időszakában a alapanyagok, amelyeket, hasz, amelyeket létrehoz ez a hulladék átalakító mű, ott műanyag granulátumot hoznak létre, a granulátumból bármit létre lehet hozni. 400 euróba kerül tonnánként ez az anyag, ez a granulátum amit megtermel a hulladék hasznosító, de a máshonnan szerzett granulátumnak az ára tízszerese, azaz 4000 euró. Nos, például különböző olyan cégek fennmaradhatnak most a térségben, amelyek ezt az anyagot jóval olcsóbb alapanyagot használják föl, és ezáltal szembe tudnak szállni a kínai konkurenciával. Nos, két problémát oldottunk meg ö, mesteri módon, a környezetvédelmi problémákat és az alapanyag ö, ellátását olcsó áron. Ez egy példamutató kezdeményezés. Köszönöm szépen. Egy perc, hogyha bármit mondani kívánnak a petíció benyújtói. Io sono un cittadino, non sono un tecnico. Én nem vagyok műszaki szakember, én állampolgár vagyok. Vannak javaslataink Valle Galeriában. Rómában 20 terület van, 20 közigazgatási egységből áll, most már 15 eh, lett. Mi azt kértük, hogy legyenek eh, ökológiai szigetek, de ezek az ökológiai szigetek végül is eh, mitosszá változtattak. Van egyetlen egy komposztáló egység, legalább húsz kellene ebből. De nem én vagyok az, mint állampolgár, akinek javaslattal kell előállni. Vannak műszaki szakemberek, vannak szakemberek, akik fi, akiket fizetik az önkormányzatban az ő feladatuk, ráadásul őket a mi pénzünkből, és mi választottuk meg őket. Én csak annyit szeretnék, hogy mindenki tegye a dolgát, mert csak akkor meg tudjuk oldani a kérdéseket. Köszönöm szépen, emlékeztetem önöket arra, hogy van egy dokumentum, ami ezzel összefügg összefügg a látogatással, amit a jövő, amit előző évben hajtottunk végre. Elhangzott, hogy megfelelő területet kell kiválasztani a hulladék számára. Már akkor mondtuk. A bizottság tisztában van a petíciós szakbizottság véleményének. Köszönjük szépen a petíció benyújtóinak. A következő Sheila Ellis, brit állampolgár petíciója a lakosok a mégrekező anyagokkal szennyezett területek ellen nevében. Ellis asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, hölgyeim és eh, uraim, Colin Wakefield, és én szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy eljöhettünk Önökhöz. Felismerve azt, hogy mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy olyan hogy eh, egészségének és jólétének megfelelő környezetben éljen, és hogy mind az egyén, mind másokkal együtt köteles eh, a környezetet védeni, a jelenlegi és jövőbeni generációk érdekében, és figyelembe véve, hogy e kötelezettséget és a e jogot figyelembe kell venni, az állampolgároknak információt kell adni, be kell vonni őket a döntéshozalba, és hozzáférés a, a, az igazságszolgáltatáshoz. Éppen ezért az állampolgároknak e, támogatásra is van szükségük e jogok gyakorlásában, és ezt is biztosítani kell. Az Arhus Egyezmény preambuluma tükröződik az egyes cégben is. Az Egyesült Államok alapítói a természetes jogok számára biztosítják a, a hozzáférést, azt, hogy megfelelő körülmények között szabadságban, boldogságban élhessenek. Szisztematikusan alássák azonban a környezettel kapcsolatos jogainkat a tagállamok szervei, kormányzatai, akkor, amikor megtagadják az állampolgárok természetes és univerzális jogait. Már kétszer jártunk itt önöknél, annak érdekében, hogy a Észak-Kelet-Anglia területén a brit hatóságok ellen felszólaljunk, akik azt mondják, hogy védenek minket, vizeinket és lakóhelyünk jólétét is. Nem csak azt mutattuk meg, hogy a, a városunk legmagasabb pontján, a város közepén az ivóvizet tisztítja, ezt az ügyet bíróságra is védtük, de sajnos Nagy-Britanniában a környezeti hatóság korlátozott eljárást biztosított csak, és a, a vízháztartás biztos, szennyezését bizonyítottuk már 13 éve. A víz telepet 2012. májusában szennyezettség miatt be is kellett zárni. A deponáló működtetője azt mondta, hogy a terület labilis, a sziklák mozgásnak indultak. Éppen ezért annak ellenére, hogy azt állította, hogy stabil területen nyitja meg a, a szemétlerakó telepét, erre került sor. Ennek alapján a brit hatóságok visszavonták az engedélyét, és minden további tevékenységet megtiltottak. Az ügynökség ugyanazt mondta, hogy ők soha nem állították le a lerakott független attól, hogy az milyen rosszul működtették, milyen rossz helyen épült, és független attól, hogy milyen hazugságok hangzottak el, és független attól, hogy milyen mértékben szenved a nagy közönség, soha nem vonták vissza ezt a, az engedélyt. Egy egyezményt írt alá országunk, amelyet azonban cinikusan mindig megszegik nem csak a szellemét, hanem a szavait is. Tíz éve már műszaki bizonyítékot tudunk biztosítani az egyre növekvő környezeti és vízháztartás szennyezésről. Ennek ellenére nem tesznek eleget a brit környezeti hatóságok kötelezettségüknek. Kénytelenek vagyunk arra is hajlandók, hogy az Áruszi Egyezmény értelmében megvédjük állampolgárainkat és környezetéket, és bepereljük a brit környezeti hatóságot Nagy-Britániában. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság részéről Grossz asszony. Köszönöm szépen. A bizottság júniusban aktualizálta a helyzetet, azóta további információt kaptunk a brit hatóságoktól. A bizottság különös érdeklődéssel fogadta a talajvízhelyzetre vonatkozó információt. Ahogy a, pe- a petíció benyújtója is elmondta, tájékoztattak minket arról is, hogy végül bíróság elé idézték késlekedéssel ugyan, de bíróság elé idézték a deponáló terület működtetőjét. A talajvíz szennyezése és a, a maga a bizonytalan talajra létesített lerakott terület környezeti kárt okozott, mint egy 130 ezer fontos büntetést szabta ki a működtetőre. A szennyezett talajvizet helyi szennyvíztisztítóba köteles ezen kívül kiszivatni, illetve átemelni. Remélhetőleg ezzel csökken a szennyezettség. A helyi jogszabály alkotó azt mondta, hogy a, jelezte, hogy további vízkiemelésre, talajvízkiemelésre és tisztításra szükség van nagyjából még egy évig. Ezzel megfelelnek, ezzel tudják megfeleltetni a talajvíz kemikália szintjének. Némi késlekedéssel ellenőrizték a szennyezett víz áramlását és az eredményeket a következő két-három, két-négy hétben fogjuk biztosítani. Azt is elmondták, elmondták hogy az ivóvíz ammónium szintje megfelel az ivóvíz irányelv normáinak. Ami a lerakóhely jövőjét illeti, a bizottságot arról tájékoztatták, hogy a, megszüntették a háztartási szemét elhelyezését, és a hatóságok most egy kérelemet kell, hogy elbíráljanak, hogy a, ezen szennyező anyagok nélkül tovább működtethesse a működtető a, a lerakóhelyet, és öt év után pedig bezárják azt. A helyi lakosság számára korábbi, régebbi lerakókat fognak használni. A következő öt évben a helyi tervező és engedélyező, valamint a helyi környezeti hatóság kell, hogy eldöntse a lerakó sorsát. Nagyon fontos, hogy a következő feltöltési időszakban a területet körülvevő sziklákhoz képest is kiegyensúlyozott és szilárd lerakó terület jöjjön létre. Köszönjük szépen. Van-e valaki, aki hozzá kívánna szólni, vagy kérdezni? Ha nem, akkor hadd mondjam el, hogy meglep, hogy már több mint tíz éve folyik ez. Valóban szörnyű. Bosztinára úr. Több kérdés is van itt. Először is egyértelműen megsértik a, a hulladék irányelvet, egyértelműen megsértik a víz irányelvet, kumulatív hatása van a szennyezése, ami befolyásolja a víz, a, a víz alatti vízkészletek tisztaságát, ezt a próbafúrások bizonyították. Hogyha ennyire egyértelmű a jogsértés, akkor miért kell tíz év múltán a bíróságnak határozatot hoznia? Egyrészt miért olyan későn, másrészt a bizottság miért volt ilyen higgadt, amikor egyértelmű az irányelvek megsértése. Végül pedig mi a helyzet a szennyező fivet elvről? Ez egyértelműen annak az esete, amikor a szennyezőnek igenis fizetnie kellene. Meg kellene fizetnie a szennyezést, a, a szennyezés megszüntetését, valamint minden olyan eljárási költséget, amelyel véglegesen ö, meg tudják tisztítani ezt a területet. Grossz asszony. a bizottságnak már a panaszok alapján azt hiszem 2002-ben megnyitotta ezt a vizsgálati dokumentumot. Azért, ahhoz, hogy szerződésszegéses eljárást indítsunk, ahhoz bizonyítékra van szükség. A, nem mondunk ellent annak, hogy ezt a területet rossz helyen nyitottátok meg, nyilvánvalóan nem helyes egy város közepén szemétlerakót építeni, de nem mond ellent az európai jognak. Lehet, hogy a jövőben természetesen ezt el kell majd kerülni, de amit szeretnénk az az, hogy a helyiek és a helyi jogszabályozók jöjjenek rá arra, hogy nagyon rossz ez a megoldás, és rossz helyre helyezték a szemétlerakót, hiszen egy ivóvíz tározó, természetes ivóvíz tározó fölé építették a, a szemétlerakót. Lezártuk az üszeset, és ez után volt földcsúszomlás a területen, és, úgy, és akkor jött a szennyezési eset. Ebben ezt követően indult el a bűnügyi eljárás, a vizsgálat, és bár nagyon lassú volt, mégis sikeres volt. A működtetőnek büntetést kellett fizetni, és továbbra is a, a közvetítő eljárást fizetnie kell. Tudom, hogy nem ideális a helyzet, de ahhoz, hogy szerződésszegéses eljárást indítsunk, ahhoz nem feltételezésekre eh, kell tudnunk csak eh, támaszkodni. Nekünk is, és a, a mm, vizsgáló eh, ügyészeknek is bizonyítéskokra van szüksége. A kérdés az az, hogy vajon ezek a, hogy a kérdés az ugye, hogy mi a célja a, az eljárásoknak, hogy meg, nem az, hogy megbüntessék a tagállamokat, hanem az, hogy a megfelelést garantálják. Úgyhogy jelenleg meg kell nézzük, hogy mi a, a többletértéke, mi lenne a többletértéke a, a szerződésszegéses eljárásnak. Köszönöm. Attól tartok, hogy erre a kérdésre nem tudunk válaszolni. Természetesen nyitva tartjuk a kérdést, Szeretne a petíció benyújtóna mondani valamit? Elis asszony. Thank you very much. Yes. Köszönöm szépen, igen, röviden valóban. Ö, egyszerűen elment a kedvem az egésztől. Harmadszorra jövünk itt, és ezt a ö, szemetet kapjuk ö, az Európai Bizottság részéről, mert azt hiszik, elhiszik azokat az hazugságokat, amelyeket a brit hatóságok mondanak 13 év alatt 17 kötet bizonyítékot mutattunk be arról, hogy milyen szennyezésnek vagyunk a szenvedő alanyai nincsen megfelelő tisztító rendszer. Most a víz tisztító rendszerünket elvesztettük, mert víz szivattyú rendszerünket, mert teljesen szennyezett vegyi anyagok kerülnek a vízbe, amit csak el tudnak képzelni. Nem csak arról van szó, hogy háztartási hulladékot nem rakják le, ha titokban rakják le az EU egyáltalán a BTS jelentést elolvasta, vette a fáradtságot, ez legalább pontosan leírta a helyzetet. A 17 év, 17 éves működés áll az illető vállalkozás mögött és előtt összesen. Ez felháborító. Az önkormányzat engedélyt adott a vállalkozónak, és felrobbantotta ezzel a szikla egy további részét, ez további feltöltésre ad lehetőséget az önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság egyáltalán nem aggódik. Milyen nem vagyunk gazdag vidék, mi nem számítunk, mi szegények vagyunk. Európai polgárokként jöttünk ide, és hittünk önöknek, a bizodalmunkat helyeztünk, helyeztük önökbe, mert a saját vezetőink semmit nem tesznek, értünk. Inkább a gazdagokat, a vállalatokat választják. A brit hatóságok hazudtak Európának, ezért utasították el a petíciónkat amikor ö, kiderült, hogy mit mondanak, mert titokba tartották előttünk, akkor mondtuk, hogy ez hazugság. Eddig vártunk. Tíz éve várunk arra, hogy segítsenek nekünk. annyit szeretnék mondani, hogy kérem, azonnal lépjenek fel, mert a mi hatóságunk nem teszik. Ö, alkalommal indult vizsgálat, és akkor azt mondták, hogy azért van szennyezés, mert szállítási útvonalba esünk. De hát arról van szó, hogy újabb sziklát robbantottak, illetve bányászat volt a víz szintje emelkedett, és a hegyek elhelyezkedése is megváltozott, összeomlanak, felháborító a helyzet. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy segítségért jöttünk, nem azért, hogy azt mondja a bizottság és hogy elhiszi azt, amit mond a brit hatóság, az hazugság. Köszönöm szépen! Nos, azt ígérhetem, hogy a lehető leggyorsabban megfogjuk a helyszínt vál nézni, és nyitva tartjuk a kérdést. Remélem, hogy a problémát sikerül megoldani a mandátumunk alatt. Tényleg kellemetlen belegondolni, hogy tíz évük telt el, és semmi sem történt. Petition number 19. 19-es petíció madarak tömeges pusztítása. Ciprus ellen. Nem. 18-as Andre Rutiano olasz állampolgár. Nem. 19-es. E, Andre Rutiano nincs jelen. Telefonon beszéltem vele egy órával ezelőtt. Szólhatok? Igen, tessék. Nos, a helyzet, ami Ciprust illeti, illetve a madarakra vonatkozó irányelvnek a tiszteletben tartása nagyon kritikus. Személyesen 2012-ben elmentem Ciprusba, amelyikben egy orvadász elleni táborban voltam, amely azzal foglalkozik, hogy ezt a jelenséget ellenőrizés monitorálja. Annak ellenére, hogy az irányelv egyértelműen meghatározza, milyen eszközöket lehet használni, továbbra is használnak ragasztót, ragasztóval, gyantával kennek be botokat, és ezzel elfognak több ezer vándormadarat. Beszéltem Andrea Rutiljánóval, amely, aki tagja ennek a Németországban székelő társaságnak, kilencen vannak a társaság központjában, és ők azt mondják, hogy rendkívül súlyos a helyzet, nagyon sok szabálytalanság és törvénytelenség történik, ugyanakkor vannak pozitív fejlemények is tavasszal van orvadászat. Három, tavasszal ilyenkor 300 ezer madarat fognak el, és ez ősszel viszont két millió madarat fognak el illegálisan ilyen módszerekkel. A sziget déli részén történnek, a, a ciprusi oldalán történik ez a jelenség elsősorban. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a tavaszi kampányra elégtelen a hatóságok erőfeszítése, van egy terület, amelyet az Egyesült Királyság ellenőriz, ez Xilofágo és Romídia. Ezeknél a területeken a ciprusi rendőrség nem léphet be, az Egyesült Királysági Hatóság viszont semmit nem tesz ezen a környéken, ez gyakorlatilag egy szabad terület az orvadászatra. Az orvadászatra biztosítani kell az együttműködést a két hatóság között, de ezek az önkéntes, aki helye a területen vannak, azt mondják, hogy ez a ez a jelenség egyáltalán nem változott, a hatóságok egyszerűen szemet hújnak az orvadászat fölött. A Wild Live Crime Unit, Egyesült Királyságbeli szervezet egy jelentést készített, amely rámutat erre a helyzetre. Ami a mai ülést illeti, van egy munka egy, egy munka, amelyik egy jelentés, amelyik azt mondja, hogy 20 ezer euróval lehet büntetni azt, aki orvadászati tevékenységet végez. Én Olaszországban például vadászati önkéntes őr voltam, együttműködve a helyi szervezetekkel. Biztosítom önöket, hogyha valaki akinek úgy tűnhetne, hogy Ciprus ilyen szankciókkal harcolni akar a orvadászat ellen, biztosítatom önöket, hogy az ellenkező hatást fogja elérni. 17 ezer eurós 17 ezer eurós büntetést nem fognak alkalmazni. Jobb lenne, hogyha 2-3 ezer eurós büntetés lenne, mert ők tudják nagyon jól, hogy egy ilyen súlyos büntetést nem fognak alkalmazni egy mezőgazdasági dolgozó esetén. Annyira aránytalan, hogy nem tudják behajtani sem az illetőkön, az orvadászokon. Ezért jobb lenne egy alacsonyabb büntetés, amelyik sokkal jobban elrettenti az orvadászokat. Én jelentettem ezt a jelenséget az Európai Uniónál, és úgy gondolom, hogy egy szabálysértési eljárást kellene nyitnia az Európai Uniónak, mert eh, ők nem garantálják a madarak védelmet és az irányelvek tiszteletben tartását, főleg ősszel. Ez egy olyan, ráadásul ez az irányelv, a madarakra vonatkozó irányelv az egyik legrégibb környezetvédelmi jelen, irány. Agruliás kolléga. Morning, thank you, Mr. Chairperson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden szólok hozzá ez a madár védelem szabályainak a megsértéséről szól, és ez a következő pont témája. Csak annyit szeretnék mondani, röviden fogok hozzászólni. Cipruson és utána be fogjuk mutatni az európai helyzetet tágabb kontextusban. A következő pontnál, ami Ciprust illeti, illegális, törvénytelen gyakorlatról van szó. A ciprusi és az európai szabályoknak egyaránt ellentmond ennek hosszú története van, sok oka administratív, szociális, politikai, gazdasági. Ezt rendszeresen nyomon követi a bizottság már a csatlakozás előtti időszaktól. Nos, milyen konkrét intézkedésekről lehet szó annak érdekében, hogy betartsák a szabályokat, a ragasztó használatát tiltják, és vannak további konkrét lépések Ezeket nem csak a ciprusi hatóságok, hanem a britek is ö, meghozták, és szeretnénk aláhúzni, mennyire fontos azon a területen is alkalmazni a szabályokat. Jó lépések tépések történtek a jó irányba. Elkoboztak illegális felszerelést, illetve ellenőriztek vendéglőket. Hatékonyabb, magasabb összegű a büntetés. A rendőrség megkereste az illetékes hatóságokat Cipruson Együttműködünk a különböző érintettekkel, például védelmi civil szervezetekkel, amelyek nagyon aktívak a helyszínen. Ezek pozitív lépések, pozitív eredményeket látunk például a ö, tavaszi migrációs ö, időszakban. Ö, a, az illegális gyakorlat visszaszorult, ahogy a tisztelt képviselő mondta, főleg ősszel aggodalomra ad okot a helyzet. A ciprusi hatóságokat újból meg fogjuk keresni, és a brit hatóságokat is, és szeretnénk majd megkérdezni, hogy milyen további lépéseket tettek meg és terveznek a további javulás érdekében. Hogyha nincs meg a politikai szándék, akkor kötelezettségszegési eljárás indulhat. Itt le is állnék, ez egy tágabb kérdés része, mert Európában máshol is ez tapasztalható. Holisztikusan próbálja ezt felfogni a bizottság. Elnök, köszönöm szépen. Következő petíció, ami ehhez ö, kapcsolódik Málta, Ciprus, újabb ország, Rac úr. Um, Goedemiddag ondertussen, dames en heren. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Először is a belga madárvédők nevében szeretnék köszönetet mondani, hogy petíciós akciónkban eljöhetünk Önökhöz a máltai illegális madárbefogások ügyében. Afrika partjainál több éves, vagy több ezer kilométeres repülés közben pihennek itt meg, dezorientáltak, és nem tudnak sehol megpihenni, nem találnak elegendő élelmet ahhoz, hogy, a, hogy átkelhessenek a földközi tenger és a Szahara fölött. Nem csak a ragadozó madarak, hanem más ragadozók is veszélyeztetik őket. Az embert nem számították be. Éppen e- ahhoz, hogy megmaradjon ez a madár populáció, nekünk is tennünk kell valamit. Európában az ember több területen is károsítja ezeket az állatokat. Nagyon sok faj is the yacht In landen rond... Vándormadár. És a vándormadalak a tömeges sport. Sportá alakult. A, az emberek találékonysága a madarak leülésében határtalan. Csak Máltán több százezer madarat fognak be és lőnek le védett madarakat is. A szubszidiáris védelmi programokat hiába állították fel. Málta egy menekülő pont a vándormadarak számára, mind tavasszal, mind ősszel. Tényszerűen azonban nem ezt a feladatot tölti be már a sziget, hanem egy mészárszék a madarak számára. Máltán keresztül próbálnak Európába vissza, illetve Európából délre repülni. A sziget a szigeten lévő különböző sziklákra több ezer csapdát állítottak a madaraknak évente 3 millió állatot fognak be és nőnek le. Ez hagyomány Máltán, de, van, de minden a, a vörös begyeketől kedve, kezdve nagyon sok egyéb fajtával kereskednek. 2012-ben Málta 101 ha, halott madarat szolgáltatott be, ezek között védettek is voltak. 2008 óta Egyre súlyosbodik azonban a helyzet. A BirdLife Malta tehát ezeket a, madarakat begyűjti, de ez csak egy töredéke a ténylegesen levadászott madarok, madaraknak. A BirdLife Malta véleménye szerint számtalan bizonyíték van arra, hogy illegális madárbefogások történnek különböző helyeken a szigeten. A helyzet, mint mondtam, tehát súlyosbodik, annak ellenére, hogy megállapodás volt a választások előtt a két fő párt között. A pártok megígérték, hogy megtalálják a módját annak, hogy a tilos, tiltott madárbefogások ellen fellépjenek. Az éves vadászati engedélyeket tavasszal és, negyed, és őszre kiváltva rengeteget megtakarítanak a vadászok, és nem is kell a magukat azonosítani, egyszerűen csak egy egy karszalagot kapnak. A 2013-as tavaszi vadászaton 6000-rel több vadász kapott ilyen átmeneti engedélyt az e- egy évvel korábbiakhoz képest. 66 rendőr próbálja csak ellenőrizni a vadászati szezonban a vadászokat. Az administratív igazságszolgáltatás és rendőrség 16 ügynökkel dolgozik, még így is lehetetlenség hatékonyan a ilyen mértékben növekvő vadászokat azonosítani. Az egyszerű regisztráció, tehát ez a karszalag és a, a számú hivatalnok, illetve rendőr, aki ellenőrzi a vadászokat, mind oda vezetett, hogy egyre több állatot ölnek le. A bizottsághoz kettős kérésünk van. Egyrészt nincsen jele annak, hogy a máltai hatóságok meg, meg akarnák oldani ezt a helyzetet. Egyébként lecsökkentették volna a vadászati szezont, és érvényesítette volna a hatályos törvényeket. Az Európai Bizottság szólítsa fel máltai hatóságokat, hogy tegyen eleget kötelezettségének, és azonnali hatályos csökkentse a vadászati időt. Málta ellen pedig lépjen fel a bizottság, hogy a több százezer védett madár amelyek Máltán pihennek meg, valóban védettséget kaphassanak. Köszönöm a figyelmüket. Van der Stegen. Mr. Van der Stegen. Van der Stegen úr a bizottság részéről. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy az Európai Bíróság határozata 2009-ben Máltával kapcsolatban a két fajra vonatkozó csökkentést derogáció hatájába tette. A vonatkozó intézkedések a nemzeti jogszabályban szerepelnek a vadászati szezonra vonatkozóan. A nemzeti jogszabályok szerint az őszi vadászati időszakban korlátozott a lelőhető magadarak száma. Ezt a korlátozást a következő tavaszi időszakra is kiterjesztik. Ezen kívül szab- korlátozások, kvóták és egyéb jelentéstételi kötelezettséget róttunk a máltai hatóságokra. Ebben az évszakban illetve ebben a vadászati szezonban tájékoztattuk a máltai hatóságot, a máltai UNESCO-n keresztül is, amely a vadászati kérdésekben és a, a, az irányelv valóli derogációkban tanácsadója a bizottságnak. Uh, a bizottság tudomásul vette a máltai kormány határozatát, és jelezte, hogy hatékony végrehajtásra van szükség, csak így lehet a derogáció felügyeletét biztosítani. Ennek tükrében tisztáznám, hogy a bizottságnak nincs jogköre beavatkozni, vagy felfüggeszteni, vagy lezárni bármilyen vadászati szezont, ez ilyen döntést csak a nemzeti kormányok hozhatnak. Szeretném azonban azt is elmondani, hogy a derogációt élvező tagállamoknak jelentést kell a feltételek végrehajtásáról benyújtani a bizottságnak, ezért Máltának is be kell nyújtania a madárvédelmi irányelv mentesítése alóli eh, végrehajtási jelentésüket, hogy megfelelő végrehajtási intézkedéseket hoztak-e a bizottság ezt a jelentést és minden más benyújtott jelentést alaposan átvizsgálta, majd meglátjuk, hogy megfelelnek-e az Európai Uniós szigorú követelményeinek. Ami az illegális vándormadarak leülését illeti, Máltán ez a nemzeti igazságszolgáltatási szervek hatásköre az ilyen illegális gyakorlatok megszüntetése. A bizottság több alkalommal felvetette ezt a máltai hatásoknak, és az elmúlt években Málta bizonyos intézkedéseket már hozott, hogy megoldja ezt a kérdést. Például a vadászattal kapcsolatos jogsértésekre vonatkozó büntetést megkétszerezték. Ennek ellenére az illegális madár leölések tavasszal és az őszi vándorvonulások idején valóban aggodalomra adnak okot, ezért a bizottság elvárja, hogy a máltai kormány továbbra is erősítse a végrehajtást, és azt, hogy minden jogsértést megfelelően kivizsgálnak és bíróságra visznek. El kell ismerjük azt is, hogy az illegális a, a madárpopuláció elleni illegális eljárásokban nem csak a leülés, hanem a mérgezés, befogás és csapdába, csapdázás is ide tartozik. A tagállamokkal az Európai Bizottság konzultál, hogy hogyan lehet, milyen lépésekkel ezt javítani. Például Magyarországon is folyik ilyen a, a nyomonkövetéssel kapcsolatos konzultáció. Az érdekeltek, a bizottság e téren egy együttműködést kezdeményezett. Bevonjuk ebbe az úgynevezett Európai Uniós környezeti jogérvényesítési hálózattal, jelenleg az illegális madárleölés, kereskedés és csapdába fogást fogja megtárgyalni, mellesleg októberben egy konferenciát is szerveznek a e témában. A bizottság tehát elkötelezett, hogy rendezze ezt a helyzetet Máltával, és továbbra is tárgyalunk a máltai hatóságokkal, hogy, hogy meghatározzuk azokat a lépéseket, amelyekkel javítani lehet az európai jogszabályoknak való megfelelést. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ami Máltat illeti, ez a helyz, ez az illegális helyzet már régóta fennáll. Egyértelműen megsérti a madarakra vonatkozó irányelvet, és eh, megmutatja azt, hogy a máltai kormány mennyire megveti ezt az irányelvet. E a helyzet jelenleg elképesztő. Részt vettem, ott voltam helyben, egy olyan táborban, amely korvadászat ellen létesült. Ez 2012 őszén volt, tehát nagyon friss az élmény, és nemrég volt történt. Wildlife Malta, és egy másik szervezet nevében voltam ott. A vadászok megerősítették a zorvadászatot, Máltára nagyon sokan szerveznek vadászatot, ott vándorolnak a madarak, amelyek nyáron Észak-Európában fészkelnek. Mi történt Máltában? Málta két szabályt alkalmazott, október 28 és akkor ősszel engedélyezte a vadászatot április végén azzal, hogy a, mm, az Európai Unió alapszerződésnek 9-es cikkét, azaz a mentességet alkalmazza. 9000 vadász van, 20 napra engedélyt kapnak. Én biztosíthatom önöket, tudom, hogy mi történik ott, mert az én országomban és eh, vadász őr voltam, hogy ez a kisminősséget, amelyek a mentességet eh, biztosítanak, mentességek biztosítanak, az szétlőtték már néhány óra alatt. Utána nem lehet ellenőrizni, nincs szükség a bizottságnak semmilyen jelentésre, mert már magában a törvényben ott van a becsapás, és ott van az, az Európai Unió szabályait, ők egyszerűen kiröhögnek minket, mert azt, amit ők két-három óra alatt csinálnak, az amit ők csinálnak, az teljesen egyértelmű, hogy meg akarják sérteni ezt az irányelvet, amelyik az Európai Unió egyik legrégibb környezetvédelmi irányelve a választási kampány része volt ez az engedélyezés. Liberalizálták szinte vadászatot, és ők is tudják nagyon jól, hogy ilyen mennyiségű vadász engedélyeknél az megemlített vadászati mennyiség az tényleg rövid idő alatt, néhány óra alatt teljesítik. Nem csak, en, nem csak az orvadászat minden olyan fajtára vonatkozik, amit az urak mutattak a, dia, a diákon. Ugyanis a, a, a jelenség azért is szörnyű, mert a helyi hatóságok, a helyi kormány egyértelműen megsérti ezt. Nem csak, hogy megsérti, hanem mm, röhög a markában, és olyan öldöklést tesz lehetővé, amely környezetvédelmileg érint minden egyes európai országot. Tehát egy szabálysértési eljárást kell elindítani a lehető leggyorsabban. Itt folyamatosan megsértik az Európai Unió szabályait és törvényeit és irányelveit. Láttuk, hogy hét eh, petíció van ebben a témában. Én a bizottsághoz fordultam néhány nappal ezelőtt, és kértem, hogy a bíróságon keresztül hassunk. Egész Európáról hívtak fel engem mindenki, minden országból felháborodott a közvélemény, nincs veszíteni való idő, és úgy vélem, hogy mindenképpen büszkén kell eljárni, mert be kell látni, hogy Málta kormánya egyszerűen röhög a markában a hátunk mögött. A szakbizottságunk nyomás fog gyakorolni az Európai Bizottságra, hogy itt a javasolt eljárást beindítsák. A koordinátorok munkán túl ez minden európai polgár munkáját jelenti. Madame, Madame Chair. Elnök asszony és tisztelt Európai Bizottság országom, Románia a legnagyobb olyan természetvédelmi területtel rendelkezik, ahol a legnagyobb a biodiverzitás, a Dunadeltában. Tíz éven belül ez eltűnhet a bizottság. Miért fogad el kettős magatartást? a Dana Deltát is megfelelően kell védeni, hogy ne sérüljön a hihetetlen biodiverzitás, de elfogadják máshol, hogy a madarakat lemészek. Ami Cipruson és Máltán történik, az a madarak mészárlása. Jó, hát vannak bizonyos korlátok, megpróbálják korlátozni a madarak mészárlását, de hát teljesen ö, ö, egyáltalán mi realisztikus kötelezettség szegési eljárás lehetne indítani, hiszen olyan vidékről van szó, a Dunadelta közelében, úgy gondolták, hogy a madarak, a vándor madarak útvonalát veszélyeztettek egyes ipari létesítmények. Romániában oda kell figyelnünk erre. Román és európai pénzeket használunk fel, hogy az észak-déli migrációt biztosítsuk. Az önök cinkosságával zajlik Cipruson és Máltán a madarak mészárlása. Bizottsági úr vagy hölgy, nem tudom, hogyan nevezzem. Mit tesznek ezelem? Hogyan lehetséges az Európai Unióban, nem Afrikában, nem a szafarik vidékén, hanem Európában tagállamok hogyan engedhetik meg ezt a két magatartást. Ez a két ország, amelyet említenem, a Schengeni ö, övezet tagjai. Tudom, ö, hogy ma már ö, a lepkét is, ö, a rovarokat is fel tudjuk fedezni a legmagasabb pontokról. Nem, elnézést, időhös vagyok, elnök asszony, mert ez elfogadhatatlan, hogy nem látjuk meg a mészárlást, és a bizottság azt mondja, hogy hát különleges megállapodások vannak, átmeneti rendelkezések, jobbra-bara, ez duma. A bizottságnak ugyanazokat a szabályokat kell alkalmaznia, mint a Duna-deltában Hogyha nem, akkor Romániában miért költenek több pénzt? miért van olyan sok madár Romániában, amikor máshol mészárolnak. Hát hol van az egyenlő bánásmond, mód? Akkor más országok is külön megállapodást köthetnek a bizottsággal, és akkor lehet mészárolni. Ez teljesen elfogadhatatlan. Uh, Akkor lássuk a következőt. Nem, önné a szó. Ja, is, is, it's A madarak védelme nagyon fontos. Már csak azért is, mert nagyon szörnyű a helyzet. A madárvonulás tavasszal és ősszel van, és nem csak lelövik az állapokat, hanem netszel is befogják őket, de hogyha nincsen, ha nagyon szörnyű az is, hogy mind tavasszal, mind ősszel a madarakon gyakorolnak az ottani vadászok, mindenféle madarat, olyan madarat, amelyek a kongói öbölből térnek vissza a Európa északi területeire. Keep it open. We uh, think about the suggestion. Majd elgondolkozunk ezen. Bosinaro úr uh, szólt minőségintézkedésekről. Uh, térjünk át a következő pontra. Két petíció van az MV előtt. Be kell azonosítanunk mi a ö, jogorvoslat a hihetetlen helyzetekre. Elnök asszony, igen, ezt meg is fogjuk tenni. átláthatóság hiánya a ö, közlekedési politikában. Kanifúr itt van? Igen. Szeretnék köszönetet mondani eh, a lehetőségért, hogy ma itt beszéltek. A West on Track elnevezési eh, szervezet eh, nevében nyújtottunk be petíciót ez arról szól, hogy átláthatatlanság van a BM2V régióban az EU-s alapok felhasználásában Írországban nagyon centralizált az összeg felhasználása. Az EU közlekedési összegeit nem megfelelően használják fel. Ezt Eldes tanulmányok bizonyítják. Beruházás történt mindkét régióban A BM2-ös régiókra azonban külön szabályok vonatkoznak. A közlekedési projektek a 2000-2006-os projektekben is szerepeltek. Kértük a költségek lebontását és közlését. Ezt nem sikerült elérni, pedig ez a 2000-2006-os időszakra vonatkozott. Semmilyen közmeghallgatás nem történt. Így egy egész régió lakosait zárták ki a beleszólásból. Több vasútvonalra, útra van szükség ahhoz, hogy a gazdasági fejlődés a megfelelő utat követhesse. A déli és keleti e, vidékek azonban ö, e, hátrányosan ö, e, vannak kezelve ebből a szempontból. Ez az átláthatóság és a méltányosság elvét is ö, sérti. Erre az EU-nak is oda kell figyelni, amikor a saját alapjait használják fel másként eljárni, ellent mondana az EU alapelveinek. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, uh, Langli úr. Mr. Langley? Yep, I'm here. Langley úr, itt vagyok. Köszönöm szépen. Egy pillanatot kérek. Peter Bon Morza nevem, észak-nyugat írországi kutató vagyok. A szolidaritás és a kohézió kell az EU polgároknak egyenlő esélyt biztosítson hogyha a szabályokat megsértik, akkor azt büntetik. Az egyenlő esély itt is biztosítandó. Különösen az EU alapok felhasználásánál már pedig unfair módon bánnak a mi vidékünkkel, az észak-nyugati vidékkel. Don't, don't, don't. Megfelelő eh, infrastruktúra van eh, szükség azért, eh, hogy az elvándorlás, a személyek és a vállalatok elvándorlását meg tudjuk akadályozni. Ez európai és az ír polgárok érdeke interkonnektivitás szükséges. Ezzel lehetne az észak-nyugati vidék lemaradását ellensúlyozni. Ehhez kellene a kereskedelem és a kohézió. Szeretném kérni petíciók elfogadását és érdemben tárgyalását. Köszönöm. Madam President. Elnök asszony, Paul O'Connor a nevem. Észak-nyugat Írországban élek. A nyugati partvidéken, annak az északi részén hiányzik a megfelelő infrastruktúra. Nagy a különbség a nyugati és a keleti partvidék között, de a legkevésbé kedvező helyzetben az észak-nyugati partvidék van. Köszönöm a figyelmüket! Mrs. Brennan? Yes. Brennan, asszony Helen Brennan a nevem. Az USA-ban és az Egyesült Királyságban dolgoztam, majd visszatértem Írországba. Az idegen forgalomban dolgoztam. A gazdasági visszaesés időszakában különösen fontos, hogy vonzunk idegen forgalmat, strukturális változásokra van szükség, infrastrukturális beruházásokra. A BM2V vidék azonban ebből ki van zárva. Nem vonza az idegenforgalmat és az ipart. Az Európai Unióba azonban integrálódnia kell. Ez csak úgy érhető el, hogyha szabad munká, szabad közlekedés van. Ezen a vidéken a lakosság öregedése is pro problémát jelent. Hiányzik például a közvetlen hozzásférés az egészségügyi szolgáltatásokhoz, hogy más példát ne is említsek a hátrányos helyzetből. Írország nem tudott a fiataloknak se megfelelő közlekedési lehetőséget biztosítani, ezzel is gátolva a munkavállalásokat. Ez egyenlőtlen helyzethez vezet. Az időseket, fiatalokat egyaránt meg kell hallgatni, az ír közlekedési minisztérium azonban nem hallgatja meg őket, amikor a közlekedés politikai kérdésekben dönt. Ez elfogadhatatlan. Minden állampolgárunk nevében, főleg a legveszélyeztetettebbek nevében kérem, hogy a vidék kérdésével foglalkozanak recesszió van, de ne feledjük el a közszolgáltatásokat. Elnök asszony, szeretnék egyet érteni kollégám, és köszönetet mondani. Köszönöm a petíciós bizottságnak, hogy befogadta a petíciónkat. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Langley úr. Points, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Több dolog is felmerül Megpróbáltunk néhányat ezek közül már érinteni a, az első válaszunkban, amit a petícióra adtunk. Szeretném a konzultáció kérdését érinteni először, mert van némi pontatlanság abban, amit a korábbi válaszunkban mondtunk. A nyilvános konzultáció 2001-2006 gazdasági és szociális infrastruktúra program alapján volt bizonyos konzultáció, de úgy tűnik, hogy az elsősorban a szociális partnerek között volt, akik az, az ír szociális partnerségi rendszert működtetik és eh, láthatóan nem volt állami konzultáció. However, in relation to the 2007-2013 BMW a 2007-2013-as regionális programban megerősítették, that a public consultation was carried out. Megerősítették tehát, hogy volt konzultáció. Biztosítani tudom, át tudom adni a azt a dokumentumot, amely bizonyítja, hogy a nyugati folyosó egészét vagy egy részét 2007-2013 finanszírozási javaslatba bevették. Ezt nem vitte azonban az írhatóság tovább, ezt, és ezt a tényt ezt elismerjük, de vissza is fogok erre majd térni néhány másodperc múlva. Elmondom, hogy miért. A petíció benyújtója felvetette, hogy a, a BMW régió 2000-2006-os időszakra vonatkozóan pontos listát készített. A program lezárása, amely még folyamatban van, ehhez tehát megvan a projektek részletes listája a gazdasági szociális infrastruktúra programban és a a középső és nyugati régiók gazdasági programjához. Ezt szeretném majd átadni a petíció benyújtóinak. Elmondhatom továbbá azt is, és tudjuk ebben a teremben, hogy Írország makrogazdasági és állami finanszírozási nehézségekkel küzd 2002 2008 között, és ennek befolyása volt, hatása volt, bocsánat, a, a térség program végrehajtási folyamatára is. Programváltoztatást igényeltek. A nyugati folyosó rész, egy részét lehetséges finanszírozási jelöltnek nevezték meg. A finanszírozást az igazgató hatóságok valóban bejelent, bejegyezték, de utána feltételezem a közlekedési minisztérium kijelentette, hogy ez nem megfelelő finanszírozási projekt. Az írhatóságok jelezték számunkra, hogy költséghatékonysági probléma volt. A strukturális alapok projektfinanszírozását meg kell, megelőzően a projektet jóvá kell hagyni, és a projekt fenntarthatóságát jelezni kell a szélesebb gazdasági előnyöket, ami a gazdasági növekedés és foglalkoztatási hatásokat jelenti, szintén be kell tudni mutatni. Nyilvánvalóan ezért a nyugati folyosó nem került be lehetséges beruházásként a 2007-13-as regionális módosításba. Másrészt pedig két nagyon fontos útinfrastruktúra elemet vettek be ugyanebbe a módosításba. Az Atlan Balinaszló szakaszt, a DF és a Telemor kerülő út, amit szintén az IADF-ből finanszíroztak. Nagyon fontos ezen kívül, mindjárt befejezem, igen, elnök asszony, tehát nagyon fontos továbbá az is, hogy a 2007-13-as finanszírozás tulajdonképpen az RTD innovációt és a KKV beruházásokat próbálja ösztönözni. Hogyha a 2007-13-at vizsgáljuk, és tulajdonképpen a 2014-2020-as finanszírozást is, akkor nagyon korlátozott lehetőség van arra, hogy a közlekedési infrastruktúra infrastruktúrát a jövőben Írországban állami forrásokból fedezzék. Végül pedig, amit el szeretnék mondani, a tentre vonatkozó fenntartásokról. A döntést az írhatóságok kell, hogy meghozzák, és az a tény, hogy jóvá kell hagyatni a projekteket, az az Európai Unió működéséről szóló szerződésben is benne van. Ezért úgy gondolom, hogy ezt lehetett ma önök kérdésére válaszként elmondani. Köszönöm. Mrs. Harkin. Thank you. I... Harkin asszony. Tudom, hogy nincs már időnk, úgyhogy én magam rövid leszek, hogy mások is hozzászólassanak. A korábbi petíciót hallgatva nyilvánvalóan azért jönnek ide az állampolgárok, mert úgy gondolják, hogy probléma van vagy a szeméttel, vagy az európai finanszírozással, vagy bármivel, és jó információt akarnak kapni. Azt akarják, hogy tisztességgel járnak el velük. Két dologról beszéltek a, a petíció benyújtói, az átláthatatlanságról és a tisztességtelen eljárásról. Három dolgot mondanék. A BMW e eh, területen a 2006-os időszakig alulfinanszírozottság volt. A petíció benyújtói szerint a programban négy év alatt az egyik régióban tízszer annyit költöttek, mint a másikban. A bizottság azt mondja, hogy minden információjuk megvan, és minden részletük. Én szeretném látni, mert én, amikor felkészültem, a közlekedési minisztérium kérésére nem láttam ezeket. Szó volt a program módosításról is. Kérdezem a bizottságtól, hogy hova ment a pénz. Mert ez is az alul költésnek a része. Ezen kívül beszéltek a kohéziós alapról a, a petíció benyújtói, és azt mondták, hogy a BMW regionális alapból költöttek Dublini vasútállomás rekonstrukcióra. Írország csak azért tud hozzáférni a, a kohéziós alapoktól, mert a BMW régióban olyan alacsony, annyival alatt, alatta volt a, a délkeleti régióknak, hogy jogosultá vált. Tulajdonképpen ezt mégis az összes pénzt a délkeleti régióra költötte a kormány. Ez mutatja, hogy mi volt a kormány szándéka. Úgyhogy mindenképpen azt szeretném látni, hogy milyen részletes elemzése van a bizottságnak. Végül pedig nem volt költség hatékonyság vagy társadalom szociálgazdasági elemzés, de hogyha megnézzük a projektek listáját, egyetlen egy projekt sem tartozik a BMW régióba. Az európai pénzeknél a hogyha megítélik, akkor azokat arra költség, amire ítélték, és szeretném annak bizonyítékait a bizottságtól látni. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez kemény. Anderson asszony? A petíció benyújtói valóban problémásnak találják az átláthatóság és a tisztesség kérését a politika, döntő, politika döntéshozói Dublinból hoznak döntéseket az északi és a déli részekre egyaránt. A két régió közti ellentétről van itt tehát szó. Azt a választ kapták a problémáiknál, hogy a BMW régió és a déli és keleti régió pénzügyi allikációra jogosult terület volt, de mégis a BMW régióra nem érkezett pénz. Úgyhogy ez egyértelműen a jogsértés, és úgy gondoljuk, hogy függetlenül meg kell vizsgálni. Azok az a források, amelyeket a BMW régiónak szántak, más projektekbe kerültek a délkeleti régióban. Ahogy a bizottság megjegyzéseiből hallottuk, bizonyos konzultáció valóban volt. Mindannyian tudjuk, hogy mi a különbség a a konzultáció és a, az a, a nyilván is konzultáció, ez a bizonyos konzultáció senkinek az érdekét nem szolgálta, úgyhogy bizonyítható talán önök előtt ma is, hogy érdemes ezt a kérdést tovább megvizsgálni. Köszönöm. Amint megkapjuk a bizottságtól. Két eh, kérdésem lenne. Elnök asszony, köszönöm szépen a petíciós bizottságnak, hogy ezzel a beadványal foglalkoznak. Hadd mondjam el, hogy mm, ugye meg kell nézni a környezetet. Tehát mi vagyunk a legtávolabb, lepreferált régió. A következő lépés tőlünk már New York. A helyzet az, ahogy Harkin asszony mondta, az a pénz, amit a strukturális alapok, kohéziós alapok adtak, az a különböző kategóriában a periférialitás miatt kapták meg, azért, mert itt volt az egyik legalacsonyabb GDP Európában. Azt, hogy ebből Dublini területeket finanszíroztak, olyan ter- és ez tény, hogy olyan területeket finanszíroztak Dublin- Dublinban, amelyek nem az egyes régióhoz tartoznak. A bizottság azt mondta, hogy nem volt 2000-2006 között konzultáció csak 2006 után bizonyos, némi, kíváncsi vagyok akkor, de most mit jelent ez? A másik dolog a bizottság azt is mondta, hogy részletes lebontásra van szükség, részleges lebontáson, és ha szükségünk van rá, akkor azt megkaphatjuk, szükségünk van rá. Volt, rendelkezésre állt pénz, úgy gondolom, hogy a közlekedés szempontjából ez nagyon fontos lenne. Én vagyok az egyetlen a közlekedési szakbizottságban, és igazából e, a vasúti folyosó van itt, amely összekapcsolhatná az északi részeket a déliekkel forrás, és volt rá is az írkormány szabotálta átláthatóságra van szükség. Minden arról szól, és ezért jöttek ezek az emberek ide ma. Úgy gondolom tehát, hogy az ír kollégák ügyét támogatom. Még egy dolog, hadd kérjek elnézést Hef Kokenár kollega nevében. Írországban olyan konzultációs folyamat van, ahol az Európai Uniós parlamenti képviselők az európai parlamentekhez szólnak, majd és ő ott tart ma egy előadást, de nevében hadd mondjam el, hogy teljesen támogat minket e petícióval kapcsolatban. Köszönöm. Szeptemberben amúgy is Írországba megyünk, és akkor talán majd ellátogatunk erre a részre is. Köszönöm. Jöjjenek éjszakra. Terveinkben van. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Igen. Akkor a miniszternek, a közlekedési miniszternek szakbizottságunk levelet ír, hogy biztosíthassuk azt, hogy hogy ilyen többet ne forduljon elő. Most már csak azt kell remélnünk, hogy a tolmácsok maradnak. Frendúr, az utolsó kérdés. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, tisztelt Európai, Bizot, Európai Parlament. E, hölgyeim soraim, amikor most délelőtt szólok, akkor azt az Európai Vakok Szövetsége és társpetíció benyújtónk az Európai Diszlexiás Szövetség nevében mondom. Christopher Frednek hívnak, teljes mértékben vak de a modern öm, szoftverek és a modern audiokönyvek révén a vakságom nem kellene, hogy gátoljon bármely könyv olvasásától, olyantól, amelyeket önök, bizottsági tagok is tudnak olvasni. Azt mondom, hogy nem kellene, és nem azt mondta, hogy nem e, gátolnak, mert sajnos a könyvek a 95%-át soha, de soha nem teszik eh, vakok számára elérhető formátumban, vagy diszlexiások számára, mint az EDA elnök, eh, elnöke Michael, aki itt ő mellettem. Hallották a petíciós szakbizottságban a korábbi hozzászólásokból, hogy a Vakok Világszövetsége 285 millió látáskárosultat képvisel, és egy olyan szerződés, a Vajpónál egy szerződésért kampányol. Ez a szerződés egyszerűen és hatékonyan, ha megszületik, akkor ezzel nagyon kicsi, de mégis létfontosságú változást jelentene a copyright törvényekben, amelyekkel a diszlexiás és látáskárosultak számára lehetőséget biztosítana arra, hogy forrásaikat megosszák, és tagjaiknak nemzetközi határokon túl is elküldjék. Ezt a jelenlegi copyright törvény még megakadályozza. Talán emlékeznek ez szakbizottság tagjai, hogy az Európai Bizottság és az Európai Tanács nagyon keményen harcoltak azért, hogy megakadályozzák a vakok számára ezt a szerződést de tavaly az önök segítségével álláspontjuk megváltozott. És most felhatalmazást kaptak arra, hogy tárgyaljanak egy ilyen szerződésről. De elszomorít az, hogy arról kell ma délelőtt a petíciós szakbizottságnak beszámolnom, hogy az Európai Unió tárgyalói továbbra is igen, még tavaly, még múlt héten a Vájpont Genfen az EU tárgyaló a, a transzkript az átirat szerint továbbra is azt mondta, hogy a, a szerződés szövegébe olyan különböző eljárásokat kell bevenni, félrevezeték őt. De azt próbálják, a, a, nyilvánvalóan a kiadók lobbija vezette őt félre. Ennek az lett az eredménye, hogy kilenc oldalos egyértelmű szöveg helyett, amelyet a Vakok Szövetsége 2009-ben nyújtott be, most 22 oldalas szörnyűség lett mindenfajta egyéb copyright törvényekre való utalásokkal, és több tucat alternatívával és zárójeles bekezdéssel. Azért, hogy igazoljuk, igazolják sok új záradék és fejezet jogosultságát. Egyensúlyra van szükség a kiadók és szerzők jogai, és a diszlexiás, látáskárosult és egyéb nyomtatással kapcsolatban a rendelkezők számára. Milyen egyensúlyra van szükség egy olyan copyright rendszerben, amely már most védi a, a szerzők jogait. Milyen további egyensúlyra van szükség akkor, amikor az összes eh, szellemi tulajdon szerződés már most védi a kiadókat? Amire szükség van ezzel a szerződéssel, az egy eh, nem kiegyensúlyozott felfogás, amely a, a nyomtatással küzdő közösség érdekét eh, képviseli. Amikor a rabszolgaságot véglegesen eltörölték, akkor vajon a rabszolgák felszabadítása és a, és a, a rabszolgatartók gazdasági érdekek egyensúlyban tartása ugyanezt az eredményt hozta volna? Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ez az igazságtalanság megszűnjön. 22 hónappal ezelőtt az, Euró- az Európai Unió 27 tagállama és 12 más tagállam a világ különböző pontján egy szöveget nyújtott be erre a szerződésre. Ha csak egyetlen egy értelmetlen zárójeles szöveg lett volna benne, az már nem lett volna jó. De azóta az Európai Unió és néhány tagállam a, a, a WIPO többségi konszenzusával szemben harcolva halára akarja ítélni ezt a szerződést bürokráciával és túlszabályozással. Ez igazságtalanság, ezt le kell állítani. Az Európai Uniós tárgyalóknak megvan a politikai befolyása erre. És ha ne ők nem teszik meg, akkor Európára ö, gonoszként fog ö, tekinteni a nyomtatással küzdők közössége és egyéb fogyatékossággal élők a világon. A Vájpó folyosóin az emberek azon viccelődnek, hogy ez, egy, egy, hogy ez olyan olyan szerződés lesz, amely a vájpót védi a vakokkal szemben. De ez nem vicc. Azonnal meg kell szüntetni. Be kell, meg kell indítani az egyszerű és hatékony szerződésre vonatkozó tárgyalásokat, ahogy azt a világ eh, diszlexiás és eh, látáskárosult közössége. Elnök asszony, befejezve hadd emlékeztessem a, petíciós szakbizottság tagjait, hogy eh, már nincs nyolc hét sem addig, hogy egy diplomáciai konferencián Mar- Marrakesben jóvá hagyják ezt. Ez a parlament demokratikus képviselete az európai nyomtatással nehézségek nyomtatási problémákkal rendelkezők, vagy nyomtatás olvasásával kapcsolatban problémákkal rendelkezők. Plead with all members of the Petitions Committee. I plead with all members of the minden európai parlamenti képviselőtől azt kérem, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy az Európai Uniós tárgyalók azonnal kezdjék meg a tárgyalásokat, mégpedig egyszerű, hatékony és használható szerződés szülessen a vakok számára azért, hogy a látáskárosultak a diszlexiás és olvasási nehézségekkel küzdők számára egyszerűbb legyen az élet. Many thanks. Uh... Köszönöm szépen. Margin Brett asszony a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkit. Üdvözlök a bizottságban, mint tudják. Frent úr emlékeztetett rá a VDC azon van, hogy a könyvészséget enyhítse azok számára, akik hátrányos helyzetben vannak sok ország eh, ma egy WIPO eh, szerződésről eh, tárgyal, és kötelező érvényű jogszabály elfogadására készül azok számára, akik látási nehézséggel bírnak. Ez speciális formátumú könyvek cseréjét is jelenti. Az Európai Unió tagállamai is ennek. Mindegyikben a látási nehézségekkel küzdőkről történt intézkedés. Fontos a könyvek, a speciális sorátú könyvek határon átnyúló cseréjét biztosítani. Különben más olvasmány speciális formátumban nem hozzáférhető. A látási nehézséggel küzdők egyenlő eséllyel kell bírjanak a könyvhöz való hozzáférésben, mint mindenki más. Az EU nem az egyetlen partner az Egyesült Államok, Brazília, India, Kanada, Nigéria, Egyiptom, Japán és Ausztrália is ö, szerepel a tárgyaló felek között. Nagyon bonyolultak ezek a tárgyalások sajnos szemben az, amit egyes szervezetek mondanak, az EU egyedül nem képes a szerződésnek megfelelni. Itt sok tárgyalópartnerről van szó, ezért kell tárgyalnunk. Például a legutóbbi körben, Genvben, Egyiptom, a, ezt akart, hogy a szerződésben legyen benne a, a fordítás joga, amit az EU sose kér. India például ö, ö, ö, más kéréssel lépett fel. Az USA pedig a februári eredményekre ö, alapozott és a nemzetközi szerződések átvizsgálását kérem. Nos, hol tartunk. A legutóbbi kör nem oda vezetett, amit vert, amit vártunk, és szükségtelenül bonyolult a szöveg. Van egy melléklet, amely további javaslatokat fogalmaz meg nem minden javaslat az EU-tól származik, hanem egyesek más tárgyaló partnerektől. Hogyha szükség, hogyha sikerre akarjuk vinni, akkor hatékony szerződésre van szükség. A Marrakesi kudarc számunkra nem opció, de nem szeretnénk olyan szerződést, amely nem hatékony, vagy amelyet nem ratifikálnak mit fogunk tenni Marrakes előtt. Először is meg kell próbálni a munkát folytatni a diplomáciai konferenciáig, akkor is, hogyha nincsen formális tárgyalási kör addig. Ne várjunk Marrakesig, hogy majd ott megoldjuk E, ezt az értékelést osztják legaktívabb tárgyaló partnereink, és folytatjuk a munkát, e, bevonva az összes e, erre alkalmas erre vállalkozó tárgyalópartnert inkluzívan kell eljárni. A múltban is ezt tettük. Sokkal egyszerűbb szövegünk volt, amelyre utalt Frank úr. Megpróbáltuk ebben megegyezni a Vibe országokkal, és nem fogották el, mert egyesek úgy érezték, hogy ki erre őket. Ebből mindjárt be is fejezem, elnök asszonyom. a tolmácsok plusz negyed órát adtak nekünk, és ez letelt. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy Marrakesig megpróbálunk megoldást találni, és a politikai üzeneteket a megfelelő szinten próbáljuk továbbadni, ez egy politikai kérdés, és készen leszünk a tárgyalásra Marrakesben. Elnézést, hogy hosszan beszéltem. Elnök Kas úr, köszönöm szépen, nagyon gyorsan fog hozzászólni, a asszony, vissza kell erre térnünk. A nyomás továbbra is gyakorolnunk kell, egyetértek a petíció benyújtatva. Kérem az EU tárgyalókat, hogy vigyék ezt végig Michel Bányénak, nak és megmondom, nem a D és E cikkeket kell módosítani. Nem az a kérdés, hogy kereskedelmi forgalomban vannak-e a könyvek. Az EU tárgyalók ne kérjék ezt a feltételt, mert ez sok problémát vet fel. Kérem, hogy sürgősen találkozunk Michel Barnier-val, mert ez rendkívül fontos kérdés. Kiváló ötlet. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Csak egyetérteni tudok mint ahogy elhangzott, minden arról szól, hogy a rendelkezésre álló könyveket magánszemélyeknek küldjük, mert hogyha mindent a szervezetekre, vakok szervezeteire bízunk, akkor a látási nehézségekkel küzdő személyek ki vannak zárva, ha az ő területeken nincsen ilyen szervezet. Ez az a két rendelkezés, ami azt hiszem a legfontosabb. Ez védte az EU, márpedig ez a rosszul látók életét még a mostaninál is jobban megnehezíti, ezért kérem a tárgyalócsoportot, hogy szálljon le erről a két módosítóról. Még valami. Azt hiszem, hogy a mandátum módosítani kell, a jogi szakbizottságban ezt elutasították, csak ennyit az átláthatóság kedvéért. Berlinguer úr. Oh. Short. Il rischio. Ennek a szerződésnek a kockázata az az, hogy semmi nem fog változni. mert a bizottságnak és Michel Barnier-nak a hozzáállásának a változás, akik korábban ellenségesek voltak, de most megtették azt a nagyon fontos lépést, hogy meg akarják, el akarják kérni az egyezményt, és az a nehézség, amire rámutatott Prátasszony, és én hiszek abban, amit mondott, nem teszik lehetővé, hogy a gyakorlatban ezt ültessék, és a politikai eredmény a gyakorlatba ö, ültessék. Hasznos lenne, hogy az Európai Unió felelősséget vállaljon, azért a részleges sikertelenségért, amit elértek, ugyanakkor ragaszkodjon az eredményhez a D és E cikkekben, amelyiknek célja az, hogy el törölje azokat a bürokratikus akadályokat, amelyeket gördít az egyezmény a siker elé. Én úgy gondolom, hogy érdemes az ellenállás szintjét növelni, azokkal szemben, a többi tárgyalóféllel szemben. Ez a téma nagyon fontos. Itt nem arról van szó, hogy a kereskedelmi hozzáférést biztosítunk, mert a könyveknek a forgalmazása más formákon keresztül is megtörténhet e-könyvtárakon keresztül például. És nem lehet egy szervezetnek a létezéséhez kötni. Nos, ezt a két pontot mindenképpen meg kell tartani. Én a Júri szakbizottságban dolgozom, ahol sokat beszélünk a, a copyrightról, a, a szerzői jogokról. Ez egy olyan probléma, amelyik azért merül föl, mert egoisták azok, akik gyakorolják a szerzői jogokat. Szükség van arra, egy olyan vonalra, amelyik lehetővé teszi azt, hogy előtérbe kerüljön ennek a témának a társadalmi haszna. Vetman asszony. Nagyon egyszerű példát tegyünk hozzá hogy emlékezzünk, miről is van szó. Bemegyünk a könyvtárba, mindenki kivéve a látáskárosultakat nem választhatunk. Száz könyv közül a látáskárosultak csak öt közül. Ez a szabadság? Semmit nem kell hozzátenni, semmit ahhoz, amit mondtak, mindent támogatok, csak hogy emlékezzünk arra a tényre, hogy miről is szól mindez. Köszönöm. Nos, ha lehet, köszönetet mondanék a tolmácsnak a negyed óráért, a plusz negyed óráért, és Kasman úr javaslata mellett, hogy bár úrral találkozunk, van, lesz majd szóbeli kérdés és a plenárison erről, ami szintén abba az irányba megy, amit jelzett. Köszönjük a petíció benyújtóinak is, hogy eljöttek. És köszönjük, hogy hajlandók egy szóbeli kérdést is feltenni. Yeah, oral question with answer in uh, Strasbourg. Okay. Jó, fiatalok, Thank you.